Dear colleagues, uh, we would... Kedves kollégák, megkezdjük a délutáni munkát, hiszen csak fél óránk van, hogy megvitassuk az első pontot délutáni programunkból. A mai napon eljött az Európai egyenlőségi vagy nemek közötti egyenlőségi intézetének vezetője. Önök is tudják, hogy elmúlt év végén találkoztunk már, hogy az intézet munkáját megbeszéljük a mai napon a vezető asszony bemutatja, gondolom, az idei munkaprogramot, és köszönöm még egyszer, hogy eljött. de már előbb beharangoztam, mostantól már csak 20 percünk van, és ez azt jelenti, hogy 20 percet szállunk az előadásra, és 15.30-kor a következő napi rendi ponttal folytatjuk. Éppen ezért Blamba asszonynak meg is adom a szót. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Mindenek előtt idén első alkalommal jöttem el, és szeretném bemutatni az intézetünk munkáját. Az új FAM tagok számára szeretném röviden vázolni, hogy milyen fő eredményeink voltak az elmúlt évben. Természetesen a döntéshozattal szempontjából fontos, hogy bemutassuk a munkánkat. Egyre több parlamenti és általános jelentésben a tagállamok is hivatkoznak a számainkra, a munka eredményeinkre, és támogatjuk persze a mindenkori elnök munkáját, ugye már most évente egy Kénem két jelentésünk van évente egy-egy elnökség számára, és a következő az őszi szemeszterrel foglalkozik. Mi az, amit tettünk, mi az, amit elemeztünk, a foglalkoztatás, az önfoglalkoztatás kérdését vettük gorcsó alá a görög elnökség idején, illetőleg elemzéseket végeztünk az olasz elnökség idején Mind a 12 területet ellenőriztük, és ez az e, svéd elnök, a svéd elnökség idén 7 évvel ezelőtt történt, ehhez képest vizsgáltuk meg, milyen irányba haladunk. A nők és a dön, szerepe a döntéshozatalban, ami persze szorosan összefügg az Európai Parlament munkájával. A luxemburgi elnökség lesz a következő, és eh, egy első tervezetet az előbb említett témában fogunk hozzászólni. Nem csak eh, eh, politikai döntéshozatalról van szó, hanem szociális és gazdasági döntéshozatalról is ez egy fontos terület lesz. Milyen eredményre jutottunk, csak hogy röviden bemutassam a kutatást. Beszéltünk a férfiak nők közötti jövedelem bérkülönbségről, ez, hogyha ez nem olyan 5 százalék, ez nem annyira sok, mint adott esetben a nyugdíjaknál, ahol 16 százalékról beszélünk, és a nyugdíj kérdés egyébként fontos témája lett elnökségnek, és szeretnénk bemutatni, hogy mi az, amire itt ki kéne térni. Mindenek előtt a korosodó társadalom témájáról kell beszélnünk, és a nők helyzetét mennyibe befolyásolja ez a különbség, ez a jövedelem különbség, érinteni kell itt a szegénységet is. Az, ez szóba került a görög elnökség idején is, aztán a teljes és rész foglalkoztatás témája is a görög elnökség ideje alatt nyújtott alapot az elemzéseink számára és látjuk, hogy milyen nagy különbségek vannak, főleg a részfoglalkoztatás eh, területén látjuk, hogy nagyon sok nő vállal részmunkát, körükben terjedt ez nagyon, főleg, hogyha kisebb gyerekek vannak oda-haza, vagy idősebb ápolandó rokonok illetve az úgynevezett teljes foglalkoztatási ekvivalens kérdését is vizsgálni kell, tehát hogyha 75%-ra törekszünk a, a foglalkoztatás területén, hogy a akkor ez egy fontos dolog, és komoly kihívások jelentkeznek számos tagállamban a nők foglalkoztatásában a részmunkaidő miatt, de hogyha ezt kivetítjük a teljes foglalkoztatásra, akkor még nagyobb lesz a bérkülönbség a férfiak és nők között, tehát itt valójában nem önkéntes döntéshozatalról van szó, és túl gyorsan nem fogjuk tudni elérni a 75%-ot. Hát az olasz elnökség alatt ugye szóltunk a szegénység témájáról az elmúlt hét év alatt, amit már említettem korábban, nem javult a helyzet a szegénységben, tehát hogy hogyan látjuk a szegénységet, és még mindig 17 százalékról beszélünk, és itt a nők megint csak sokkal inkább kivannak téve a szegénység kockázatának és a gyermeküket egyedül nevelő szülőknél is a nőkről beszélünk elsősorban, meg van mindennek az oka természetesen, a jelentés tartalmazza, de vannak férfiak is, akik ki vannak téve a szegénység kockázatának, ha egyedül élnek, és az ő százalék arányuk is növekedett az elmúlt hét évben. Ha megnézzük az intézményi mechanizmusokat, Beszéltünk legutóbb a költségvetésről, a gender költségvetésről, a gender mainstreaming témájáról, ez természetesen valamennyi Európai Uniós intézmény számára ez egy kötelezettség, és az olasz elnökség jelentésében és azt láttuk, hogy a jogi kötelezettség fennáll, ennek ellenére a tagállamok nem tartják ezt be. Hogyha megnézzük, hogyan tudjuk segíteni a döntéshozatalt, az erőszak, a nőkkel szembeni erőszak témáját kell itt felvetnünk. Decemberben is köszönöm az elnök asszonynak, hogy részt vett a megnyitón, tehát most most fejezzük be, és júniusban indul el egy újabb nagy munka, hogy mit jelent valójában a nőkkel szembeni erőszak, ez a Gender Quality Index nagyon fontos, mert statisztikákra szükség van, nagyon nagy különbségek vannak eh, eh, az eddigi koncepciókban és eredményekben. Éppen ezért, ha különböző érintetteket, szakértőket vonunk be, akkor velük igyekszünk megbeszélni egy közös adatbázis témáját. Ez az a bizonyos index, és ez egy update is jelentene a munkaterület kapcsán. Eh, de az erőszak még mindig egy fontos ügy természetesen, és amit még elindítottunk elmúlt évben, egy eh, nagy tanulmány, amit itt látunk. Itt van ez a index júniusban fog megjelenni, amit elmúlt évben készítettünk. Bizonyos adatokkal eh, az ügynökség megfelelő munkát végzett, és rámutattunk a háttérre, a jelenségre, önmagára, és milyen adatok dolgozhatok föl megfelelően, amit a tagállamoktól igyekszünk begyűjteni. Nézzük meg az erőszak költségeit. Ez egy nagyon fontos felvetés volt, főleg, hogyha válságról beszélünk, hogy mit csináltunk, és elindítottunk itt decemberben a parlamentben, itt vannak bizonyos modellek, arra vonatkozóan, hogyan tudjuk a költségeket megállapítani. Itt nem csak rendészeti költségekről van szó, nem csak igazságügyi költségekről, és nem csak szociális költségekről van szó, hanem az áldozatokat is figyelembe kell venni a költségeknél. Vannak modellek ezeket elemezzük. És idén igyekszünk megfelelő modelleket kidolgozni és bemutatni, hogy milyen minimális adatokra van szükség, hogy a tagállamok megfelelő adatokat szolgáltassanak a döntéshozók számára, mi történne, hogyha e, megfelelően fel tudunk lépni az erőszak ellen. Amit itt látunk, az egy szimuláció az Egyesült Királyságból a különböző költségeket igyekeznek megvilágítani, amelyeket az áldozatokra fordítanak. Az elmúlt évben elkezdtük igen alaposan feltárni a szociális szolgáltatásokat, az egészségügyi szolgáltatásokat, milyen adatok születnek meg, hogyan tudnánk az adatokat harmonizálni, hogy tényleg intézkedéseket tudjunk ennek segítségével előkészíteni, és közös fellépéseket közös tevékenységeket eh, indítsunk eh, az erőszak ellen. Elmúlt évben indult ez a tanulmány, és most pedig folytatjuk ezt a munkát eh, a tagállamokkal összefogva, hogyan tudjuk harmonizálni a munkákat, hogy tényleg ezeket az adatokat valamennyi tagállam meg tudja adni, szolgáltatni tudja. Itt látunk egy néhány táblázatot, Rengeteg téma, adat születik természetesen. Itt nagyon fontos számunkra, hogy azt lássuk, mi mindenre lenne lehetőség, hogyha az adatok rendelkezésre állnak. Amit elmúlt évben szintén megtettünk, hogy egy speciális platformot indi, vezettünk be, ami idén indul majd, és jelentős mennyiségű információ van itt a gender mainstreaming kapcsolatban. Itt csak röviden mutatjuk be, hogy milyen eszközök állnak rendelkezésre, szektorális információk is vannak minden egyes ágazatra, igyekszünk információt begyűjteni, nem túl absztrakt információkról van szó. Nagyon hasznos ez a különböző ágazatokra kivetítve, hogy itt nem csak emberi jogokról van szó, nem annyira jogalkotásról van szó, hanem a gyakorlatban hogyan működik a nők és férfiak a nemek közötti egyenlőség témája, ezt be fogjuk indítani, erre megvannak az eszközeink, útmutatóink, ezekkel tényleg azt hiszem sokat tudunk tenni a döntéshozók érdekében. Mint már említettem, a Gender Equality Index ezt frissítettük adatokkal egyébként. Még egyszer csak azt tudom mondani, emlékeztetni szeretnék arra, hogy a legfrissebb adatok állnak rendelkezésre az egész Európai Unióban, hogyha szükség évvégén is frissítettük a legújabb adatokkal az adatbázisunkat és most pedig, eh, amit elmúlt évben befejeztünk, és idén indít az egy, indítunk, az egy nagyon nagy merítésre ad lehetőséget, és természetesen beszélnünk, 500 ezer különböző forrásunk van, ezek a legfontosabb eredmények, amiket sikerült elérni, és eh, most tényleg ezek rendelkezés állnak és hát idén még több információt kapunk. Majd most pedig az administratív oldalát is szeretném bemutatni annak, hogy hogyan működik a programunk. Itt látjuk a költségvetést, a költségvetés végrehajtását, ezt ugye ezt vetik fel leggyakrabban elmúlt évben mentesítés kapcsán itt. Nagyon jelentős kötelezett kötelezettségvállalásaink vannak, és, és több mint 99% ez mindeddig a legmagasabb az előirányzatok tekintetében, aztán a kifizetések, ez is növekedett 72%-ra, és amikor átcsoportosításról volt szó, itt az annualitás elve a költségvetésnél nagyon fontos, de természetesen vannak olyan tanulmányaink, amelyek eh, átnyúlnak ezeken a területeken, vagy a döntéshozatal egy kicsit később született meg, és az átcsoportosítás, átvezetés egy komoly kihívást jelent adott esetben. és százalékosan nézve az operatív részt, ez a legfontosabb, itt vannak a költségvetés, személyi költsége, stb. És az elveszített költségvetés, törölt költségvetés nem túl nagy, és valójában nem éri el ezt a szintet, ami miatt szankciókat vetnének ki, és hát látjuk, hogy hol van ez a küszöb, hogyha túllépjük az 5%-ot, akkor szankciókat, büntetést alkalmaznak, a konkrétan költségvetési csökkentés, de mi ettől messze vagyunk, tehát lényegesen ez alatt járunk, vagyis jelentős fejlődés sikerült itt is elérni a végrehajtásban. Itt egy néhány információ az eljárásokkal kapcsolatban, a külső evaluáció értékelés, amit meg kell említeni, ezt 5 évente meg kell csinálni, ez adott esetben revíziókhoz, felülvizsgálatokhoz vezethet mandátumoknál, vagy a feladatoknál. Ez megköveteli, hogy változtatásunk legyen, és itt ezek alapján ajánlások születnek, ez egy nagyon fontos munkája az ügynökségnek, mm. és egy nemzetiség kevésbé van jelen, ami pedig itt csökkentéseket látunk. Itt a költségvetési hatóságok döntöttek csökkentésről, egy asszisztensi pozíciót leépítettek, és elmúlt években hármat kellett csökkenteni. Ennyi lett volna röviden átfutva a jelentésről. Így akartam röviden leírni a munkánkat. Köszönöm szépen. Muchas gracias por la capacidad de... Köszönöm szépen Köszönöm, hogy összefoglalta ezt a kérdést. Különösen nehéz ez akkor, amikor ennyire sokrétű a munka, mint önöké. Morvai asszony, parancsoljon! Köszönöm szépen. arra szerettem volna felhívni a figyelmet hogy a nők elleni erőszakos bűncselekmények vonatkozásában nem szabad abszolutizálni a számokat tehát nagyon félrevezető lehet hogyha csak számokban gondolkodunk. hadd mondjam el mindjárt hogy, hogy miért. a nem halállal végződő bűncselekmények esetében tapasztalhatunk olyasmit hogy egy tagállam akár mondjuk az európai unió ajánlásainak megfelelően vagy majdan az isztambuli konvenció eredményeként bevezet mindenféle remek intézkedéseket az áldozatok védelmére segtésére e, képzéseket nyújt az eljáró rendőröknek egyéb szakembereknek és megdöbbenésre mégis azt látjuk hogy az eseteknek a száma nő tehát a statisztikák azt fogják mutatni hogy növekszik a nők elleni erőszakos bűncselekményeknek a száma és akkor esetleg azt a következtetést vonhatjuk le hogy mégse kellett volna ilyen intézkedéseket tenni vagy nem voltak jók ezek az intézkedések holott pusztán arról van szó hogy pontosan a megfelelő áldozatbarát intézkedéseknek hála a nők jelentési kötelezettsége vagy jelentési hajlandósága megnő tehát már látnak esélyt arra hogy ha a rendőrséghez fordulnak e, és ezáltal a statisztikába is bekerül az ő általuk elszenvedett mondjuk bántalmazás a férjük részéről akkor annak lesz is valamiféle e, olyan következménye hogy mondjuk védelmet e, kapnak. tehát ezért mondom azt hogy nem szabad ilyen óriási és abszolút jelentőséget tulajdonítani a számoknak bár van egy olyan számsor ami nagyon hasznos lehet ez pedig a halállal végződő cselekményeknek a száma az ugyanis nem a jelentés hajlandóságán múlik az egy abszolút szám ott van egy holttest van egy, egy, egy halálos áldozat amivel úgymond valamit kezdeni kell. ennek a számnak a változása viszont egy nagyon objektív jelzője lehet annak hogy a, a, a nők elleni erőszak megelőzésére és kezelésére történő intézkedések mennyire hasznosak mert hogy a nők elleni erőszak egy életveszélyes jelenség a partnerbántalmazás a családon belüli erőszak is az ugye hosszú éveken át adott esetben ütiveri ütiveri a, a partnert és utána egyszer csak agyonveri ezért is kell az időben történő haté hatékony beavatkozás és hogyha jó intézkedések történnek akkor viszont objektíven mérhetően látszódni fog hogy a sikerül ezt az életveszélyes jellegét megszüntetni a családon belüli erőszaknak az időbeni és hatékony beavatkozással és kevesebb lesz az ilyen cselekmény. Tehát a, én ajánlanám, hogyha metodikai problémáik vannak, akkor például a halállal végződő cselekményeket vizsgálják, és itt nagyon kell vigyázni arra, hogy ugye a különböző jogrendszerekben nem csak, mondjuk nem csak a kifejezetten emberölésnek nevezett cselekmény tartozik ide hanem mondjuk a halált okozó testi sértés nek minősülő cselekmény az a lényeg hogy a bántalmazás következtében vagy akár egyenes szándékú ölés következtében meghalt női áldozatok számának a változását kell figyelni. még nagyon sok mondanivalóm lenne de ugye másnak is szeretnék időt adni. én mindesetre nagyon ajánlanám azt hogy a hatalmas költségvetésüknek egy részét akár kötelező jelleggel is minden évben olyan kutatóknak ajánlják fel az egyes tagállamokban akik viszont nagyon kis költségvetéssel rendelkeznek nagyon rossz fizetéssel rendelkeznek viszont szakmailag nagy tudásúak elkötelezettek és például az ilyen alapvető szakmai kérdésekben azt hiszem hogy nagyon jó hasznára lennének az intézetnek és esetleg a hatalmas pénzek elköltését is hatékonyabbá és az áldozatok számára gyümölcsözőbbé tenné. köszönöm szépen! Señora Blinkevich, eh, y, y le pido... Blinkevich következik. Szeretnék mindent kit arra kérni, hogy csak néhány percben szóljanak hozzá, hiszen nincs olyan sok időnk. Blinkevich utálasszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani az igazgató asszonynak, Langbak asszonynak és egész csapatának nagyon jól sikerült beindítaniuk a munkát, és az általuk elvégzett munka rendkívül hasznos a mi általunk végzett szakpolitikák szempontjából. Mi nap mint nap felhasználjuk az ő munkájuknak a gyümölcsét. Lenne egy kérdésem is Langbak asszonyhoz. Azt mondta, hogy legalább hárommal kevesebb dolgozójuk van, mint amennyire szükség volna. Ez nem hat-e negatívan az ő munkájukra. Évről évre az intézményeknek, az intézeteknek, az alkalmazottainak a száma csökken. Szerintem nagyon fontos, hogy ez az intézmény működőképes maradjon. Köszönöm. Mondja az elnök, most pedig az igazgató asszonynak adom meg a szót, hogy a két konkrét kérdésre reagáljon. Köszönöm szépen. Teljes mértékben igazuk van, amikor azt mondják, hogy a számok azok csak számok, és nagyon sok minden van a számok mögött. Most nem akarom részletesen elmondani azt, hogy hogyan tervezünk, de ennek a folyamatnak a része az is, hogy a regisztrált, azaz nyilvántartásba vett bűncselekményeket figyelembe vesszük, hiszen amikor tervezünk, akkor nagyon fontos azt elkülöníteni, hogy mi helyes, mi nem. Illetve azt is felfedeztük, hogy negatív korrelációt tapasztalhatunk a nemek közötti egyenlőség tekintetében elfogadott jogszabályok és a számok között. Elemezzük azt, hogy ez miért van. Egyre több a regisztrált eset, ez azt jelenti, ahogy ön is mondta, hogy az emberek, a nők jobban tisztában vannak a jogaikkal. Viszont az attitűdök és a tolerancia az csökkene az erőszak felé. Mert hogyha csökken a tolerancia az erőszak felé egy társadalomban, akkor az is a bejelentett esetek növekedéséhez fog vezetni, pedig különben ez egy hasznos jelenség. A nőgyilkosságok esetében szeretnénk indikátorokat bevezetni, illetve a nők emre vonatkozó embercsempészet esetében is szeretnénk pontosabb számokat lenni. Sőt, a nőgyilkosságot, mint külön kategóriát femicide címszó alatt szeretnénk bevezetni a statisztikákba. Tehát, hogyha egy nőt azért ölnek meg, mert nő a neme miatt, akkor az a helyes kategóriába kerüljön a struktúrában, és így helyesen tudjuk az elemzésben ezeket az adatokat felhasználni. Nagyon egyetértek önnel, még az út kezdetén járunk, de szerintem jó irányba haladunk. Aztán a személyzet számának a csökkentése, és hogy ez hogyan befolyásolja az intézmény, intézet munkáját, persze ez óriási kihívás, ahogy ezt mondta a képviselőasszony is. Most a vezetőség próbál utakat, módokat keresni arra, hogy bizonyos tevékenységeiket hogyan csökkentsük, de persze a rendelet meghatározza a fő tevékenységi köreinket, azokat nem ö, csökkenthetjük. De most vizsgáljuk azt, hogy milyen lehetőségeink vannak, olyan tudunk megoldásokat találni, és sajnos bizonyos tevékenységi körökben csökkenteni fogjuk a munkánk mennyiségét. Köszönöm. Eh, Reméljük. Reméljük, hogy idáig nem jutunk el. <clears throat> Nuestra, posición y nuestro trabajo en el marco del, del presupuesto. Vagy inkább úgy mondom, hogy a költségvetés szempontjából is mindig egyértelművé tették, hogy rendkívül fontos, hogy e terület forrásai megmaradjanak. Épp ma fogadtunk el egy jelentést a nemek egyenlőségéről, ahol az érdekeinket megfogalmaztuk a számunkra fontos kérdéseket, amit a politikának is szeretnénk felmutatni. Tehát, hogy a, csö- a forrás csökkentések azok nem javítják, épp ellenkezőleg rontják a közszolgálatot és az esélyegyenlőség mellett kiálló területeknek a munkáját. Úgyhogy ezért a bizottság úgy gondolom jól teszi, hogyha azokra hallgat, akik azt követelik, hogy meg tartsák a forrásokat. Köszönöm szépen Lamba Haszonnak, hogy eljött, természetesen szívesen állunk még rendelkezésére. Az egyeztetés, szoros együttműködés terén nyilvánvalóan olyan területeken, amely mindkét intézmény munkáját erősítik. Köszönöm. Pasamos al siguiente punto del, del orden del día de esta tarde. Ezzel a következő napi rendi pontunkra térhetünk át. Ez Jorova asszony a jogérvényesülésért, fogyasztópolitikáért és nemek közötti esélyegyenlőségért felelős, felelős biztos, tehát olyan témákért felel, ami a mi érdeklődési területünkhöz is tartozik. Köszöntjük őt, és köszönjük azt is, hogy eljött egy véleménycserére, hogy megbeszéljük az Európai Bizottság munkaprogramjának prioritásait, azokat a prioritásokat tehát, amelyek minket itt ebben a szakbizottságban érintenek. Ez az első olyan alkalom, hogy Jórova asszony egy ilyen ülésen részt vesz azóta, hogy biztosnak kinevezték. Jóra asszony különböző meghallgatásokon volt már ott, egyebek között nálunk is, de most tulajdonképpen a szakbizottsági munkáról van szó, és arról, hogy mi parlamenti képviselőként, szakbizottságként éljünk jogköreinkkel, és tegyük egyértelművé, illetve lássuk, hogy melyek a prioritások a következő időszak munkájában. Az önfeladata, az önfelelőssége pedig az, hogy a szakbizottság számára világosan vázolja, hogy az esélyegyenlőség terén a bizottság milyen területeken kíván lépni. Én rövid leszek, úgyhogy minden egyéb bevezető nélkül megadom a szót Jórova asszonynak, és akkor utána az eszmecserére is sor kerülhet. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, nagy örömömre szolgál, hogy erre a vélemény cselére a, az év ilyen korai szakában, megbizatásom korai szakában sor kerülhet. Amióta biztos vagyok, azóta nagyon sokkal talál, sokukkal találkoztam bilaterális formában, többször is akár, de ez most az első olyan alkalom, hogy valóban a szakbizottság előtt, az egész szakbizottság előtt vagyok itt. Az esélyegyenlőség nem csak a jogok szempontjából fontos, hanem a gazdaság szempontjából is az. Az Európai Unió fejlődése ezt alátámasztja az, egész, az eredményes esélyegyenlőségi politikával a bizottság e fejlődéshez járult hozzá az Európai Parlament, és különösen a Nőjogi Szakbizottság nagyon fontos partner volt a változásban. Az elmúlt évtizedekben az egyenlő bánásmódra vonatkozó jogszabály koherens jogkeretté alakult, és most szilárd, integráns része az aki kommuniternek. Az alatt, amire összpontosítunk, az a e, jogalkotási javaslattal a nők e, igazgató tanácsban való alacsony részvételére e, is összpontosítunk. Ezen kívül az esélyegyenlőségi politikát több területen is támogatjuk, mint foglalkoztatás, kutatás, együttműködés és fejlesztés. Az esélyegyenlőség nagyon fontos eleme az Európa 2020-as stratégiának és az európai szemeszternek az ország specifikus ajánlásokat a, női, a nők munkaerőpiaci részvételére rendszeresen megküldjük az elmaradásban lévő tagállamoknak. Ez a fajta rendszeres nyomon követése, nyomon követése, valamint az Európai Bér napja és más események is tudatosítják az európai bérkülönbségek, nemi alapon való bérkülönbségek jelentőségét. Ez az egyik oka annak, hogy a, erre a kérdésre vonatkozóan a bizottság további ajánlást fogalmazott meg. Az esélyegyenlőséggel kapcsolatban pénzügyi programokat is próbálunk javítani, mint az EU állampolgársági program és alapokon keresztül is, ezek között a strukturális és beruházási alapot, amelyet például a tagállamok is támogattak a különböző programjaikkal. A tagállamokkal való együttműködést erősítette az EU esélyegyenlőségi egyezménye 2011-2020 közötti időszakra. Szorosan együttműködünk a civil szervezetekkel, amelyek az esélyegyenlőség erősítésével, nőjoggal foglalkoznak, és anyagi támogatást is adunk. Több kérdésben együttműködünk az EU szociális partnerekkel. Ez is döntő fontosságú. A kihívások, amelyek a fejlődés ellenére megvannak, nem elhanyagolhatók. Éppen ezért alapvető fontosságú, hogy folytassuk a meglévő esélyegyenlőségi különbségek elleni harcot új nők és férfiak közötti esélyegyenlőségi stratégiával a 2020-as időszakot követően is be, le kell zárni a befejezetlen vállalkozást. A munkát az új évvel meg is kezdtük, és fel is ajánljuk önöknek a stratégia kidolgozásában való együttműködést. Szeretném néhány gondolatban összefoglalni, véleményem szerint milyen kihívásokkal kell foglalkoznunk e stratégiában. Az első a nők elleni erőszak. A bizottság elkötelezte magát, hogy beszüntesse, de legalábbis csökkentse a nők elleni erőszakot, és támogassa a tagállamokat a területen. Ez integráns része lesz az új bizottsági stratégiának, az esélyegyenlőség, nők és férfiak esélyegyenlősége 2020 után című stratégiának. Mint önök is tudják, jogszabályokkal védjük a nőket, és az, segítjük az áldozatokat. Az új EU törvények, a vonatkozó EU törvények e hónapban lépnek hatályba. Most már csak a nemzeti szinten kell alkalmazni annak érdekében, hogy valóban a nők seg, hogy segítsük vele a nőket. A jövőben arra összpontosítunk, hogy a jogszabályok átültetését nyomon kövessük. Ez év január 11-e volt mellesleg a határ idő. A hatékony végrehajtás fontos, csak így tudunk változásokat elérni. A tudatosítás, finanszírozás is prioritás. Jelenleg társfinanszírozunk 13 tudatosító kampányt a különböző tagállamokban összesen 3,7 millió euró értékben. Később el tudom mondani önöknek, ha kérdezik, hogy milyen országokat finanszíroztunk a programokkal. Ezen kívül az Egyenlőség és Állampolgárság programon a grassroot munkát is támogatjuk, tehát a, a helyi munkát 9,5 millió euró értékben olyan projekteken keresztül, amelyeket a nők elleni erőszak próbál segíteni. Ezt is folytatjuk. Ezen kívül létre végrehajtjuk azokat az akciókat, intézkedéseket, amelyek a nő, amelyek a bizottság nők nemi szervi csonkítása elleni közleményében volt a tudásalapú platformot is erősítjük e tekintetben. Ezzel megpróbáljuk a szakértőket felvilágosítani, hogy ö, ö, szakértőkkel kapcsolatba hozni a nőket, lányokat, hogy felvilágosítsák őket és tudatosítsák a, a csonkítással kapcsolatos kérdésekről őket. A jövő parlamenti Strasburgi ülésén fogunk erről beszámolni. Ezen kívül javítjuk az adatok rendelkezése állását és minőségét, olyan adatokat, amely a nők elleni erőszakkal van kapcsolatban, a gyakorlati alapokra épülő kezdeményezésekből kiindulva. Az Esélyegyenlőségi Intézet e munkában nagyon fontos szerepet kell, hogy kapjon. Épp most hallottak, feltételezem, sokat erről az ügynökség igazgatójától, illetve azokról a projektekről, amelyekről dolgoz, amelyekben dolgoznak. Gondolom az adatgyűjtéssel is foglalkozott. Az ügynökség az Eurostáttal együtt kell, hogy működjön. Számítok az önök támogatására ennek megvalósításában. Nézzük, milyen egyéb EU kezdeményezésekkel lehet segíteni a nők elleni erőszak megszüntetését. Szándékom az, hogy a hogy intézke, olyan intézkedéseket hozzunk, amelyek az EU hatás és a tagállamok hatásköreit figyelembe veszi. Vannak olyan területek az isztambuli egyezményből, amely hat kizárólagos EU kompetenciát jelentenek. Ezért úgy gondolom, hogy az EU egyezményhez való csatlakozása, amely nagyon fontos eszköz a nők elleni erőszak elleni harcban, tehát ez többletértéket jelentene és segíteni a tagállami ratifikációt. Ez lesz az egyik prioritásom a közeljövőben. Jelenleg épp most van egy ülés a főigazgatóságon, amely a terve kapcsolatos összefüggéseket elemzi. Az EU csatlakozása az egyezményhez azonban nem magától értetődő, és remélem, hogy, szá, hogy az önök támogatására számíthatunk. És azt is remélem, hogy a nemzeti kormányzatok is ratifikálják majd az egyezményt. Ezen kívül foglalkoznunk kell a nők az igazgató tanácsban irányelv végrehajtásában. Ezt a plenáris ülésen is meg fogjuk beszélni. A legutóbbi statisztikai adatok értelmében vannak olyan tagállamok, ahol pozitív fejlemények tapasztalhatók, elsősorban ott, ahol bevezették, vagy legalábbis megfontolták a kötelező jogi intéz, intézkedéseket. De vannak olyan országok, ahol stagnál a helyzet, sőt, ahol romlik is. Az irányelv ezért minden, most a legfontosabb. Egy, tehát különböző tanulmányok ennek gazdasági előnyeit is bizonyítják. Úgy tűnik, hogy a bizonyos tagállamokban az irányelv mindenek ellenére nem szigorú kvótákról szól. A, egy olyan folyamatot indítanak el a tagállamok, ahol a nemek közötti egyensúly jobb lesz, és biztosítja azt is, hogy a szakképesítés, a képzettség és a szakmai eredmények járjanak, játszanak kult szerepet az igazgatósági tagok szelekciós folyamatában. Jelentős erőfeszítéseket tettek az előző elnökségek is, ennek nagyon örülünk, és vannak már konkrét eredmények is ebből. A javaslat tehát afelé megy, hogy a tanácsban minősített többséget kapjon. A lett elnökséggel együtt és lett Lettország mellesek az a tagállam, amely egy pozitívabb hozzáállást fogadott el az irányelvvel kapcsolatban. Én magam is jelentősen erőfeszítésekkel fogom ezt a dokumentumot a kompromisszumos megoldás felé vinni, és a tanács, azért, hogy a tanácsban megkapja a szükséges többséget. Igyekszem majd a tárgyalásokat felerősíteni, és a még óvatos vagy határozatlan tagállamokat egy támogató álláspont felé terelni. Ebben is számítok az önök együttműködésére és támogatására. El kell fogadjuk ezt az irányelvet. Még 2015-ben. A bizottság munkaprogramja 2015-ben 15-re egy hat hónapos edis időszakot biztosít az anyasági szabadság irányelv áttörő sikerében. Örülök, hogy önökkel együtt tehetünk mindent meg ennek sikerében. Úgy tűnik, hogy van esély kompromisszumra. Mégis, ha nem sikerülne az áttörést eljavaslattal kapcsolatban megvalósítani, akkor azt egy új kezdeményezés fogja felváltani. Meg kell, hogy ragadjuk a jelentőséget arra, hogy a szülők és a vállalatok valódi igényeit vegyük figyelembe a változó világban, és célirányos eh, megoldásokat javasoljunk. Teljes mértékben támogatom az anyasági irányelv célkitűzéseit, és eh, néhány dolgot szeretnék önökkel is megbeszélni. Ki kell, eh, fel kell tárnunk a munkacsalád egyensúlya intézkedések teljes lehetőségét, tehát az anyasági szabadság, a gyermekek elhelyezése és rugalmas munkarendek összpontosítani kell arra, hogy a nők és férfiak között a ház körüli felelősségeket azonos mértékben vállalják. Ami a nemi alapú bérkülönbséget illeti, nos ez továbbra is szignifikáns jelentőségű marad, 16,4% a tavalyi évi adatok szerint a különbség. És ez még mindig rossz. Csökkenti a, a nők érdekeltségét arra, hogy munkahelyet keressenek, és negatívan befolyásolják a jólétet és a szociális kohéziót, hiszen a nők továbbra is részben vagy egészben mégiscsak támaszkodnak és igénylik a női keresetet is. Támogatjuk az azonos bért, felhasználunk minden eszközt arra, hogy ezt elérjük, ami rendelkezésre áll. EU jogszabályokat fogadtunk el, a tag, e, és a tagállamok is az es, a, azonos bére vonatkozóan támogatjuk az átláthatóságot, erősítjük a, a, a tudatosítási intézkedéseket, és a, a családokban is tudatosítjuk a munkacsalád egyensúly jelentőségét. Támogatjuk a kutatást, annak érdekében, hogy a nemi alapú bérkülönbség eltűnjön. De Ugyan, de az új elkötelezettségünket az új esélyegyenlőségi stratégiánk is fogja tükrözni. Nagyon szorosan összefügg a, a nemi alapú fizetés különbséggel a nemi alapú nyugdíj különbség. A jövőben ezzel is foglalkoznunk kell. Aggódom a nemi alapú nyugdíjkülönbségek miatt, hiszen ez az Európai Unióban 39% átlagban rendkívül magas. Én ezért úgy gondolom, hogy ez prioritás kell, hogy legyen a jövőben. A bizottság úttörő tevékenységet folytat a kérdés elemzésében, és Rivalda fénybe helyezte, csökkentve az, hogyha ha csökkenteni akarjuk a nyugdíja különbséget, ahhoz szociális befogadóasi eh, nyugdíj és integrált, integratív politikákra van szükség. Az EU 2020-as stratégiája jó keretet biztosít ahhoz, hogy nyomon kövessük a nemi alapú nyugdíjkülönbség eh, csökkenésének változásának nyomon követését. A letelnökség kezdeményezését támogatjuk, hogy a, erre vonatkozóan az első következtetéseket vonjunk le. Ezzel a további szakpolitikai intézkedéseket tudjuk kialakítani. A lett miniszterrel hosszú tárgyalást folytattam a kérdésről, és ő rendkívül angazsáltan, elkötelezetten fogja a kérdést a tanácsülése elé tárni. Ezek csak példák a közös jövő együttműködésünkből. Szeretném, hogyha az új stratégia mindezt tükrözni. Szeretném, hogyha segíthetnénk az összes vonatkozó szereplőnek, hogy közösen meghatározott célokat érjünk el. A következő hónapokban kiterjedt konzultációt fogok folytatni országos és Európai Uniós szinten az érintettekkel, kormányzat és nem kormányzati szereplőkkel arról, hogy hogyan készülnek erre fel. Már, szám, már most számítok a FEMSZAK bizottság igen fontos és értékes hozzájárulására. És számítok az önök támogatására is, és a folyamatos párbeszédre. Az új stratégia átfogó kell, hogy legyen, és minden EU szakterületet le kell, hogy fedjen. Koordinált keretet kell, hogy biztosítson az EU prioritások és akciók számára, pontos határidőkkel egészen 2020-ig, és rendszeres nyomon követést is tartalmaznia kell. Csak akkor lehet sikeres a stratégia, hogyha elkötelezi magát az esélyegyenlőség mellett a legmagasabb politikai szint, és ha az esélyegyenlőség látható, központi eleme lesz a tervezésnek és az intézkedéseknek. Ezért kettős megközelítéssel mind a konkrét intézkedésekre, mind pedig a gender mainstreamingre szeretnék összpontosítani. Elköteleztem magam minden biztos társammal együtt a munka iránt őket meg is fogom kérni arra, hogy a gender dimenziót munkájukban fő vonulatként végigvigyék legalább egy konkrét új szakpolitikai intézkedésben, jogszabályban vagy kiadási programban vegyék fel portfóliójukban. Döntően fontos az is, hogy erősítsük a gender dimenziót két fontos gender mainstreaming eszközzel. A hatástanulmányban és az értékelésekben Pont akkor, amikor a folyamatos strukturális reformok az EU tagállamokban talán másként befolyásolják a nőket, mint a férfiakat, életüket, esélyeiket. Végül pedig a gender mainstreaming végrehajtása a parlament, bizottság és tanács közös nyilatkozatai a több éves pénzügyi keretben szintén lehetőséget adnának arra, hogy EU szinten is gender alapú költségvetés szülessen már örülök, hogy Krisztalina Georgieva alelnökkel együttműködhetek, ő felel az EU költségvetés és emberi erőforrás területért. Gondolom együtt, remélem együtt tudjuk majd ezt a kérdést előrébb vinni. Támogatom a 40%-os célkitűzést, a nők menedzsment pozícióba való bekerülését, az Európai Bizottságra vonatkozó 40%-ot. Végül pedig biztosítani fogom azt, hogy az Európai Unió továbbra is ragyogjon, mint az esélyegyenlőség modellje a világ számára. Aktívan hozzá járulunk a nemzetközi munkához, mint például a Pekingi akcióplatform keretében, és a következő ENSZ szekcióban, amely a nők álláspontja, állásfoglalásáról, státuszáról és esélyegyenlőségéről szól a 2020-as programozási időszakot is követően. Szeretnék köszönetet mondani a parlamentnek és a FEM szakbizottságnak az elkötelezettségért, az esélyegyenlőség támogatásáért, és már várom az önökkel való együttműködést a jövőben is, hogy e területen előrébb lépjünk, és hogy javítsuk a nők és férfiak életét az Európai Unió egészében. Köszönöm a figyelmüket! Muchas gracias, señora Yorova. Y pasamos ya directamente a la. Köszönöm szépen Jurova asszonynak. A kollégák következnek, Mina asszony. Köszönöm szépen. Köszönetet mondok a szívem mélyéből azért, amit itt elmondott. Ez tényleg figyelemre mért, amit elmondott, és már egy néhány kérdésre válasz volt is, amit szerettem volna feltenni. Azt szeretném elmondani, hogy a mi támogatásunkat élvezi, az összes fáradozásával, hogy az isztambuli egyezményben az Európai Unióként haladjunk és sikeresek legyünk. Mindent elkövetünk, hogy ebben a fellépésében támogassuk. Egy rövid kérdésem van a Gender Quality index kapcsolatban. Itt azt szerepel, hogy a mutatók felmérik a nők elleni erőszakot, de nem eléggé, nem elég pontosan és egy statisztikai felhasználásra szolgáló adatokat még be kell vezetni az Európai Unióban. Szeretném megtudni, hogy az Európai Bizottság betervezte, hogy megkönnyíti a az adatok harmonizációját és ilyen előírásokat alkalmaz. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm azt is, hogy ilyen rövid volt a hozzászólás. Mint ma délelőtt, most is szeretném megkérni a kollégákat, hogy ne szóljanak hozzá két percnél tovább, mint egy tíz jelentkező van, és ha választ szeretnénk kapni biztos asszonytól, akkor azt kérem, hogy tartsák be az időket. Skipper úr. Köszönöm szépen. Sok sikert kívánok a munkájában, biztos asszony. Köszönöm szépen azt, hogy ezt az üzenetet adta át nekünk. Egy kérdésem van. Az egyik téma, amiről vita folyik, az egyelő elbánás példája egy ide az irányelv, ez az egyenlő elbánás irányelv, amely minden nemű egyenlőtlen elbánás magába foglal, mint egy száz civil szerzet aláírt egy nyílt levelet Juncker úrnak, amelyben azt kérik, hogy a politikai diszkontinuitás miatt ezt ne vegyék figyelembe, és az európai országok aggódnak amiatt, hogy a fundamentális alapvető civil jogok sérülnek az Európai Unióban, hogyha az elvezethet oda ez az új előírás, hogy rosszul értelmezzék. Én azt gondolom, mi lenne a válasz az aggályokra, amiket ez a nyílt levél tartalmaz, és a továbbiakban mire számíthatunk? Signora Blinkevics, tiene la palabra. Blinkevics asszony. Už dalyvavimą mūsų komitete ir veiklos pristatymą. Köszönöm szépen a szót. Nagyon örülök, hogy részt vesz ezen a vitán a szakbizottságunkban, és azt kívánom, hogy a gyakorlatban is ilyen hasznosak legyenek majd a fellépéseink. Optimista vagyok, hiszen hallottam, hogy ön többször is megerősítette azt, hogy a női kvótákkal kapcsolatban a vállalatok vezetőségében az év vége előtt szeretné lezárni a vitákat. Nagyon sok sikert kívánok ehhez. Akkor, amikor folyik a vita ezen a héten is, a plenáris, illetve ezen a témával kapcsolatban a plenárison, illetve az anyasági szabadsággal kapcsolatos irányelvel is folyamatosan zajlik a vita. Az Európai Parlament szeretne egy olyan parlament, vagy olyan kompromisszumot elérni, mind a két témában, ami a három intézménynek egyformán elfogadható. Biztos asszony, ön felvállalná-e azt, hogy egy ilyen irányelvvel kapcsolatban mindent megtesz annak érdekében, hogy a lehető leghatékonyabb szöveget tudjuk elfogadni. Tyson biztos úrral fel tudja venni a kapcsolatot, és meg tudja győzni arról, hogy az intézmény közi elvárásoknak megfeleljen az irányelv tervezet. Köszönöm szépen, most pedig a rejte asszony kapszol. Thank you very much, and first of... Köszönöm szépen mindenek előtt, köszönöm Jurova asszonynak, hogy eljött, és eszmecserét folytat velünk. Tényleg örültem elmúlt héten a plenárison, amikor a támogatásáról biztosított a nők vezetői testületekben való részvételét, az idevágó irányelvet, és 2000 2015-ben remélem, hogy sikeresek leszünk. 2014-ben az olasz elnökség szintén ilyen benyomást keltett, tehát azt szeretném felvetni, mit tesz azzal az nagyon óvatos pozíciójával, amit a lett elnökség ma elmondott, hogy haladni tudjunk ezen a területen, mert azt gondolom, hogy egy további eh, év hiba lenne, hogyha nem haladnánk a másik pedig a homofóbia elleni cselekvési terv. Itt eh, legutóbb egy meghallgatásunk volt, és egy konkrét cselekvési tervet szeretnénk a tagállamokkal együttműködve. Talán egy kicsit jobb betekintést biztosíthatna nekünk, hogy ez hogyan működne, mert örülünk, hogy elkötelezett ezen a területen, és azt gondolom a homofóbia elleni fellépés rendkívül fontos. Talán tudna erről néhány információt adni. Az utolsó pont, amit felvetnék, egy olyan téma, amin szintén sokat dolgozik, a digitális egységes piac témája. Ezt kezdjük most felépíteni, kialakítani az Európai Unióban FAM bizottságként. Van egy saját kezdeményezésű jelentésünk abban a témában, hogy a nők hogyan tudnának a digitális korban egy szerepet játszani, és kíváncsi lennék az önvéleményére, hogyan tudjuk a nőket képviseltetni eh, amikor kialakítjuk ezt a digitális egységes piacot, mert pillanatnyilag eh, az, azt látjuk, hogy az IT ágazatban a nők nincsenek megfelelően képviselve, és milyen konkrét lépéseket tudna ön tenni, hogy a nők a vezető testületekbe kerüljenek a vállalatoknak konkrétan a felgyelő bizottságba. Köszönöm. Gracias, la señora Becerra tiene la palabra. Gracias, presidenta. Muchísimas gracias, comisaria Jurova, por estar. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm biztos asszonynak, hogy eljött. Először is felvetnék valamit. <clears throat> Olyas. És hát, de mindenek előtt köszönöm az elkötelezett fellépését, és hogy ilyen következetesen szól hozzá. Emlékszem a meghallgatására, amit ott mondott, és a mostani bevezetőjét hallgatva el kell, hogy mondjam, hogy elkötelezetten síkra száll a célokért, a céljaiért. Az Európai Parlamentben persze nem csak teljes támogatást kap majd, hanem nyilvánvalóan lesz ellenállás is. Ahogyan Angélika kolléganő elmondta, hogy már sok kérdésre válaszolt is, de azért szeretnék az anyasági szabadságra vonatkozó irányelvre kitérni Ugye most ott tartunk, egy olyan szakaszban járunk, amikor is két hónapos bizonytalanság vár ránk, azzal kapcsolatban, hogy a tanácsban mi történik, sikerül-e megmozgatni a dolgokat, úgy tűnik, hogy nem ideális a kiindulási helyzet. Ön azt mondta, hogy mindent elkövet annak érdekében, hogy a témát előre lendítsük, és mindent elkövet azért, hogy tényleg reális javaslat szülessen azok érdekében, akiknek gyermekeik vannak, vagyis a mai családok realitását kívánja figyelembe venni. Milyen elképzelései vannak? Erre szeretnék rákérdezni. Az új tervezetben mit kíván beleírni? Hogyan? Hogyan tudja ezt figyelembe venni? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én is mindenképpen köszönetet mondok biztos asszonynak, hogy eljött, és eh, folytatja az együttműködést a bizottságunkkal, mit már hallottuk másoktól is, eh, hogy a elmúlt heti plenárison eh, vita folyt a felügyelőbizottsági tagságra vonatkozó irányelvről, és az egyik téma, amit itt felvetnék, és amelyel foglalkoztam, és ami fontos, az embercsempészet. Egész Európa érinti ez. Természetesen Európán kívülről érkeznek az emberek, akiket csempésznek, meg Európán belül is csempészük őket, hát, és látjuk, hogy az áldozatok milyen nagy szenvedést fejlődnek és ez egy rettenetes dolog, ami szeretnék mindenképpen fontos szerepet játszani ebben a küzdelemben, és a fő problémánk az, hogy a tagállamok nem ismerik el, hogy az áldozatok, az embercsempészet áldozatai, a nyolcadik cikk értelmében, ahol az szerepel, hogy az ilyen áldozatokat nem szabad megbüntetni, mert ők, őket kényszerítik ebbe az embercsempészet helyzetbe, és ezt el kell ismernünk, és ön is említette a védelmi parancsot, mindenképpen a szakembereket képezni kell ezen a területen, hogy hogyan ültessék át az előírásokat a gyakorlatba. El tudja nekünk mondani, hogy hogyan képzeli ezt, hogyan tudja ezt monitorozni, végrehajtatni és biztosítani, hogy a tagállamok tényleg a megfelelő továbbképzést biztosítják a szakembereknek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Biztos azt, mondja, örülök, hogy eljött. Három konkrét pontom van. Rövid leszek. Mindenek előtt az anyasági szabadságra vonatkozó irányelvről szeretnék beszélni. El kell, hogy mondjam, nem nagyon vagyunk elégedettek frakció szinten ezzel, amit itt a a bizottság eh, előirányoz, és azt gondolom, hogy sem a parlament, sem a bizottság ne kerüljön abba a helyzetbe, hogy eh, átadjuk a felelősséget. Meg eh, szerintem jobb lenne, hogyha a bizottság és a parlament továbbra is gyakorolja nyomást a tanácsra. Van itt felelősségünk, ez természetesen összefügg a polgáraink érdekeivel, szükségleteivel, és természetesen Európai Bizottságként ez egy fontos dolog, és nem osztjuk itt a, meg, a tanács megközelítését, szerintem igenis a politikai nyomást kell továbbra is gyakorolni. A második pont az isztambuli egyezménnyel kapcsolatban Eh, örülök, hogy eh, elvégzik ezt a munkát, hogy az EU szinten csatlakozzanak a csatlakozunk ezen egyezményhez, az mindenképpen jó eredmény, tőlük megkapják az eh, szükséges támogatást, és szerintem a parlament számos frakciója tudja ezt támogatni, mi sok éve ezen a véleményen vagyunk. Természetesen itt mindig jelentkezik, hogy egy EU szinten is egy erőszak ellenes irányelvet hozzunk létre, ez is egy fontos lépés lenne. A harmadik pont az ország specifikus ajánlások ügye. Itt egy kicsit konkrétabban szeretném megtudni, hogyan kívánják a gender mainstreaminget érvényesíteni a strukturális reformok keretében az ország specifikus ajánlásoknál. Itt van a Timmermans féle struktúra és ő a területért. Természetesen nem csak szépen beszélni kell a, gen, a nemek közé egyenlőségről, de másról meg, és a strukturális reformok pedig egészen más irányba indulnak el. Szerintem itt sok tennivalónk van ebben a konkrét témában, és kíváncsi lennék arra, hogy itt mit tervez. Köszönöm szépen. Jókasszony, Biorkasszony. Köszönöm szépen a GUE NGL e frakció nevében szeretném elmondani, mi is azt hangoztattuk újra és újra, hogy támogatjuk a munkáját a nők elleni erőszak ellen fel akarunk lépni, az anyaságot ki akarjuk bővíteni, a szexuális kizsákmányolást, a nők kizsákmányolását, a keres, nők kereskedelmét, az embercsempészetet is meg akarjuk szüntetni, és erősíteni szeretnénk a nők és férfiak egyenlő elbánását. Természetesen most azt állapíthatjuk meg, hogy sokan úgy gondolják, hogy az egyenlőséggel kapcsolatos munka lelassult. Van egy sor még nem befejezett intézkedés, és hát visszalépést is látunk egy-egy kérdésben. Új stratégiára van szükség, itt készítettünk egy jelentést, a bizottságunkban. Sokan úgy gondolják egyébként itt, hogy előrefelé kell haladnunk megint csak. A visszacsúszást meg kell szüntetni, és szerintem konkrét pontokat is fel kell vetni, amiket kollégák még nem említettek. Örülnénk, hogyha gaz, nők gazdaság és szociális jogaira koncentrálnánk a tevékenységet. Érdekesnek tartom, amit ő mondott, hogy többet kíván foglalkozni a nyugdíj különbségekkel például, és ön azt említette, hogy 39% a nyugdíjaknál a különbség, ez azt mutatja egyetem hogy óriási probléma van. A GUE ngl nevében azt az üzenetet küldjük önnek, hogy ebben készek vagyunk együttműködni, hogy megszűnjön ez a jövedelmi szakadék a nyugdíjasoknál és természetesen szükség van egy úgynevezett beruházási tervre, az ápoló létesítményeknek, intézményeknek ezt támogatni tudjuk, és a szociális jognak süthetünk nagy izgalom kséri a nők elleni erőszak megelőzéséről és kezeléséről szóló isztambuli egyezménynek a ugye remélhető hatályba lépését. tévesen szoktuk azt mondani hogy ez az első olyan nemzetközi egyezmény amelyik jogi kötőerővel képes föllépni az államokkal szemben hogyha elhanyagolják a nők elleni erőszak megelőzésére és kezelésére vonatkozó kötelezettségüket hiszen az ensz szidó bizottságának is illetve a szidó egyezménnyel összefüggésben is volt már ilyen jog. E, sőt az e, optional protokoll vagyis a fakultatv jegyzőkönyv a sido bizottságnak egy kvázi brói kvázi nemzetközi brósági hatáskört is ad amelynek keretében egyéni panasszal lehet fordulni a sido bizottsághoz. az első ilyen panasz two thousand and five ben került elbrálásra pontosan nők elleni erőszakos ügyben az at contra E, magyarország e, volt ez az ügy amelynek keretében egy nagyon durván bántalmazott e, asszony fordult a szidó bizottsághoz és a bizottság előrt a magyar állam számára nagyszámú kötelezettséget hogy mit is kellene tennie ahhoz hogy hatékonyabban lépjen fel a családon belüli erőszak ellen azonkvül kártértést is megtélt ennek a bántalmazott nőnek a számára érdekességképpen és szomorú tényként mondom hogy ten év alatt még mindig nem sikerült kifizetni fizetni a t számára ezt a e, kártértést e, akármilyen kormány is volt éppen magyarországon e, hatalmon ezt követően időrendben jöttek sorba osztrák ügyek az osztrák állam elleni ügyek olyan asszonyok hozzátartozóitól akik belehaltak a nők elleni erőszakba azért mert az állam bizonyos hát intézkedéseket nem tett meg ennek a kivédésére. mit is akarok ezzel mondani? azt hogy örüljünk az isztambuli konvenció lépésének, de előtte én kifejezetten tanácsolnám hogy nézzük meg hogy a sido bizottság bizottság hatáskörében az elmúlt tz évben hiszen most two thousand and fifteen öt runk tehát pont tz évnyi jurisprudencia tz évnyi esetjog van nők elleni erőszakos ügyekben nézzük meg hogy mik voltak ezek az ügyek milyen eredménnyel járt el a, bizottság hogyan tartották be vagy nem tartották be a tagállamok a rájuk rótt kötelezett rájuk tett kötelezettségeket mi történt a még élő áldozatokkal tehát végezzünk egy kis összegzést valamiféle workshop vagy konferencia vagy hasonló keretében a sido bizottsági gyakorlat tanúságairól. én ebben nagyon szívesen vállalnék szerepet Kíváncsi vagyok hogy biztos asszony mit szól ehhez illetőleg hogy a kollégák mit szólnak egy ilyen elképzeléshez. köszönöm szépen! La palabra. Láncsila asszony kapszott. Köszönöm szépen. Köszönöm, biztos asszony, az eladását. Nagyon örülünk, hogy itt van a körünkben ma. Szeretném hangsúlyozni mindazt, amit az előttem szóló kolléganő mondott. És azt is hozzá szeretném tenni, hogy a vita során, amit a bizottság munkájáról folytattunk a múlt héten, 321-en szavaztunk mellette, és 500 valahányan ellene. Így az Európai Parlament kifejezte azt a kívánságát, hogy tartsuk fenn ezt az irányelvet, ami az anyasági szabadságról szól. Az Európai Parlament számos alkalommal kifejezte azt, hogy szeretnénk tárgyalni, hogy megtaláljuk a szükséges rugalmasságot. Önöknek kellene tehát most vállalni ezt a felelősséget, ami ezzel az ügyel kapcsolatban most a bizottságra hárul. Nem szabad blokkolni ezt a dossziét. Köszönöm, Lancsila asszony, mondja az elnök asszony. A következő adom, vagy felszólalnak, adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm biztos asszony, hogy ellátogatott hozzánk, és szeretném megköszönni a bevezető szavait is. Azt hiszem, hogy két téma van, amelyekkel kapcsolatban Tyson biztossal egyeztetésre van szükség. Az egyik az anyasági szabadsággal kapcsolatos irányelv. Ön azt mondta, hogy ez az egyik fő prioritás volt, és ön megígérte, hogy Tyson biztosan egyeztetni fog ezzel kapcsolatban. Ez az egyeztetés megtörtént-e, és mi volt ennek a párbeszédnek az eredménye? Ez az egyik, amit szeretném megtudni. A másik a munkaidő irányelv. Ez is egy nagyon gyakran előforduló téma, különösen a szolgáltatási ágazatban, ahol az alkalmazottak 90%-a nő. Alul fizetettek, bérért dolgoznak. Akár egész héten szabadnap nélkül dolgoznak, akár három folyamatos héten keresztül. Ez azt jelenti, hogy nem látják a gyermekeiket, nem látják a családjukat, és nincsenek otthon akkor, amikor a családjuk otthon van legalább egy szabad napra szükség lenne a héten, de és lehetőleg ez legyen vasárnap. Szeretném tehát, hogyha a munkaóra irányelvet is egyik prioritásának tekinteni. Remélem, hogy majd Tyson biztosra is fog egyeztetni ezzel az irányelvvel kapcsolatban. Köszönöm szépen, biztos asszony. Örülök, hogy itt van ma és köszönöm, hogy a bevezetőjében olyan sok fontos pontot érintett. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy véleményem szerint az ön munkájának az eredménye jelentős mértékben attól függ, hogy sikerül-e önnek a többi biztossal a kapcsolatot tartani, különösen a nők érdekét más bizottságokban is érvényesíteni. A kérdés az az, hogy van-e erre rendszere, hálózata, vannak-e rendszeres találkozók, célok, amelyeket a többi bizottságoknak is meg kell, el kell érnie. A nőgyek biztosa, és a szakbizottság is nagyon sokat elérhet, de csak a többi biztossal együtt lehet az igazán a nagy célokat megvalósítani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ezt a kört a következő felszálló ember asszony zárja, Intfeld asszony zárja. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a biztos asszonynak is, hogy bevezető előadást tartott. Bátorít engem, remélem, hogy a nők és férfiak egyenlősége tekintetében sok mindent el fogunk kérni az elkövetkezendő években, sok olyan célt, amiről már régóta gondolkozunk. De megyünk óvatosak. Két ügy lenne, amit szeretnék felvetni, nem is annyira kérdés. Az egyik a prezentációjában beszélt a nők elleni erőszakról. Szeretném egy esetre felhívni a figyelmét, amelyel kapcsolatban a tanácsnak és a bizottságnak kérdést is tettünk fel. Ez egy kampány, amelyet a magyar város és a magyar, a magyar városoknak a rendőrsége a nők eh, megerőszakolása ellen folytat, de ezt a kampányt a YouTube-on konkrétan úgy folytatják, hogy felszólítják a nőket, hogy ne hordjanak rövid szoknyát, ne ígyanak és ne járkáljanak éjszaka az utcákon. Ezzel kapcsolatban a Szepol elnökének, igazgatójának írtunk egy levelet, de úgy tűnt, hogy ő nem érzi azt, hogy bármilyen dolga lenne ezzel az ügyel. Szeretném tehát az ön figyelmét is felhívni erre az esetre, mert nagyon fontos, hogy a rendőröket, ha ö, képezni akarjuk, akkor azt tanulják meg, hogy ne hibáztassák az áldozatokat, hanem védjék meg őket. Tehát ez az egyik jelzés, amit szeretnék adni ön felé, a második pedig a következő. Ma reggel sajnos nem tudtam a szavazáson itt lenni, nagyon nagy csalódásomra egy módosítomat leszavazta ez a bizottság. Ebben arra szerettem volna rámutatni, hogy az összes tagállamban a demográfiai adatok változnak, mégpedig úgy, hogy egyre több egyszemélyes háztartás van. Nem csak egy szülős háztartás, hanem egy személyes. Tehát a háztartások 40%-a bizonyos országokban egy személyből áll, és ezen háztartások jelentős része egy nőből áll. Vagy két kapcsolat között álló, vagy elvált, vagy özvegy nőkről van szó, akik adott esetben nem is akarnak senki mással együtt élni, és éppen ezért az elszegényedés veszélye jobban fenyegeti őket, mint bárki mást. Hátrányos helyzetbe kerülnek ezek az egyfős, háztartások a lakás, lakhatási ügyben, a szociális biztonság ügyében, adóügyben. Úgyhogy szeretnénk, hogyha a bizottságtól olyan javaslatok érkeznének, amelyek nem csak a családokat támogatják, hanem ezt az egyre növekvő csoportot és az egyfős háztartások csoportját. Szeretném, hogy ezt is felvennék a napirendjükre. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök, ezeket a megjegyzéseket, kérdéseket mindannyian kifejtettük azt, hogy milyen agályok merülnek fel szakbizottságunkban, akkor, amikor a különböző szakpolitikákkal, különböző dossziékkal foglalkozunk, és felvetettük ezeket most már a biztos asszonynak is. Nagyon sok kérdés, felvetés érkezett, talán a biztos asszony tudna ezekre reagálni. Önél szó. az zároveň musím dopředu předeslat, že budu bojovat nejenom s tím, abych co nejlépe... Köszönöm szépen! Megpróbálunk a lehető legjobb tudásom szerint reagálni az önök kérdéseire, és megpróbálom itt most az önök felszólása között lejegyzett irkafirkáimat kisilabizálni. Fel kell gyorsítanunk a tárgyalásokat a, az isztambuli egyezménnyel kapcsolatban. Több kérdés is érkezett, amely érintett az isztambuli egyezményt. Augusztus 1-én lépett hatályba ennek a szövege, azért, mert már tíz ország ratifikálta. De még mindig számos európai állam van, amelyek nem ratifikálták ezt a szöveget. Most ezekhez fordulok, majd egy levélben, és Szerintem nagyon fontos, hogy ez a ratifikáció megtörténjen, hiszen az isztambuli egyezmény rendkívül fontos eszköz a nők elleni erőszak elleni küzdelemben. Persze nem ez az egyetlen eszköz, ahogy ezt a képviselők is említették, de a nemzeti jogszabályokba való átvétele, illetve az Európai Bíróság joggyakorlata szempontjából is fontos lépés lenne, hogyha mindenki ratifikálná ezt az egyezményt. A mi munkánk abból áll, hogy minden lépést tegyünk meg annak érdekében, hogy az Európai Unió teljesen messzélességgel felsorakozzon az isztambuli egyezmény mögött. A feladatunk legnagyobb része pedig az, hogy az Európai Unió a migráció és a menedékkérés területén is alkalmazza az egyezményben foglaltakat. Az Isztambul egyezmény tehát nagyon fontos számunkra, nagyon fontos az egész Európai Unió számára. Az EIGE, az az a Nemzet Közötti Egyenlőség Európai Intézete. Nem ez az egyetlen intézet, amely az emberi jogokkal foglalkozik, de szerintünk nagyon fontos, hogy a megfelelő adatokat összegyűjtsük és rendelkezésére bocsássuk ennek az intézetnek is. Az alkalmazott metódikával kapcsolatban persze lehet vitákat folytatni, de ahogy itt is elhangzott, egyre inkább próbálunk abba az irányba elmozdulni, hogy az összegyűjtött adatok a lehető leginkább harmonizáltak legyenek az országok között, hogy összehasonlító elemzést tudjunk végezni a tagállamok adataiból. A különböző erőfeszítéseknek mind az a célja, hogy jobban fel tudjunk lépni az előttünk álló ügyekben. A különböző programokra is ezért utaltam, hiszen van 13 kampány, 2,3 milliárd európai vagy eurós költségvetéssel, ami mutatja azt, hogy mennyire komolyan veszük a nők elleni erőszak problémáját. És még mindig nem kaptam meg a kérdést Ausztria, Ciprus, Észtország, Franciaország, Olaszország, Litvánia, Málta Lengyelország, Szlovénia és az Egyesült Királyság részéről arra a kérdésre, hogy hogyan kívánnak fellépni e kampányok keretein belül. Vannak olyanok, olyan államok, amelyek kaphatnának támogatást ebből a költségvetésből, de még nem jelentkeztek rá. Szerintünk nagyon fontos lenne, hogy igazságosabb legyen a az igények és a fellépések közötti korreláció. A nők elleni erőszakkal szembeni fellépés az egyik legfontosabb ügy a napirendünkön. Most pedig az igazságos elbánásról és az egyenlő fizetésekről. Egy nyílt levéről szeretnék beszámolni. illetve erről szólt az egyik képviselő, erről nem hallottam sajnos, de bizonyára nagyon hasznos ez a levél, és bizonyára meg fogok tudni róla többet is. A vállalatok igazgató tanácsában a nők aránya. Ezzel kapcsolatban továbbra is optimista vagyok. Tudom, hogy nagy várakozásokat keltek itt most önökben, ezzel az irányelvvel kapcsolatban, de remélem, hogy az optimizmusom majd a valósággal is köszönő viszonyban lesz. Rengeteg még a tennivalunk, még két, egy nagy és két kicsi ország kell, hogy felsorakozzon a projekt mögé. Minden más vitát már lefolytattunk a tanácson belül, tehát egy államot leszámítva, amely tá- tartózkodott. Minden más ország azt mondta, hogy a nők nem csak a felügyeleti bizottságokban, hanem a társaságok igazgató tanácsaiban is megfelelően reprezentálva kell, hogy legyenek, hiszen pont ez a diverzitás az, ami a vezető szervekben, ha megvalósul, az rendkívül gyümölcsöző és pozitív hatással lesz majd a társaságokra, a vállalatok teljesítményére, stb. Tehát itt most már majdnem mindenki egyetért. De hogy hogyan érjük el ezt? A kvótákkal? A kvóták bizonyos esetben szerencsétlen megoldásnak tűnnek. A következő Európai Tanácsi ülésen azonban tényleg nyomást kell majd gyakorolni. Konkrétan szeretnék most szólni önökhöz, bizonyos országokra, bizony nyomást kell majd gyakorolni, és elmagyarázni nekik, hogy itt a sokszínűség forog kockán. És a kvóta egy út, egy lehetőség, amelyen elindulhatunk, hogy a megfelelően kvalifikált nők, a megfelelő minőséggel rendelkező jelöltek, persze ez egy nagyon fontos ö, ö, kritérium lesz továbbra is, hogyha két jelölt van, és egyforma kvalitásúak, egyforma képzettségűek, egyforma tapasztalatot tudnak felmutatni, akkor a hátrányosabb helyzetű csoportból, azaz a nők köréből származó jelöltet kell majd preferálni a választás során. Tehát, ha van egy jól képzett nő, aki a, ugyanolyan valószínűséggel tudja jól betölteni a feladatot, mint a férfi versenytárs, akkor a nőt kell választani majd a, az igazgató tanácsba. Azt is szeretnénk elérni, hogy a tömeg médiumok hangsúlyozzák a nők és férfiak egyenlősége közötti fontosságot. A munkámnak még nagyon a kezdetén járok, tehát ezt a munkát még nem végeztem el, de már felvetettem a kérdést, és szerveztem egy kerekasztalt, amelyben részt vettek néhány nagy vállalatnak a vezetői, és olyanok is, akik tőzsdei cégek vezetői. És azt mondtuk, hogy igazából ők azt várják, hogy mi határozzuk el magunkat, és döntsünk a konkrét célkitűzéseinkről és akkor utána ők majd tudnak ahhoz az új helyzethez alkalmazkodni. A nők képzettsége, a nők képzése. Ezzel kapcsolatban azt mondták, hogy jobban elő kéne készíteni az utat, jobban fel kellene készíteni a nőket erre a feladatra a munkaerőpiacon. Azt is biztosítani kell, hogy egy fiatal nő válasszon akár műszaki jellegű területet, például informatikai, új technológiákkal foglalkozó területeket. El is ösztönöznünk kellene a fiatal nőket. Talán már sokkal hamarabb a probléma gyökeréhez közelebb kellene megfognunk ezt a problémát. Más szellemiségre van szükség, rugalmas emberekre, rugalmasságra ugyanúgy a férfiak, mint a nők körében. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy a nőknek kell rugalmasabbak lenniük, de azt tapasztaljuk, hogy a nők lehetőségeit csak akár alig 50%-ban használjuk, és ez óriási pazarlás. Szeretném tehát tájékoztatni önöket néhány gondolatomról, például azzal kapcsolatban, hogy ezeket a problémákat hogyan tudjuk megoldani. Először is elvégeztem a házi feladatomat, és tanulmányoztam a stratégiát, a nemek közötti egyenlőség stratégiáját, ami 2015-ben fog lezárulni. Tanulmányoztam azt a szöveget, azt a közös nyilatkozatot, amit a több éves pénzügyi kerethez csatoltak. Aztán a 2000, Európa 2020-as stratégiát is tanulmányoztam. Ezt a rengeteg adatot, amit az előre haladásról, összegyűjtöttünk, és azt tapasztaltuk, hogy hát ezek sajnos elég gyenge haladást mutatnak. Miért van ez így? Mit tudnánk tenni? Jogi intézkedésekre van szükség? Bizony jogi eszközökre is, de van számos olyan terület, amit nem lehet jogi szabályozással javítani vagy megoldani. Itt kampányokra vagy konkrét fellépésekre van szükség. Feltetjük magunknak a kérdést, hogy mi a leggyorsabb, mi a legintenzívebb megoldás technológiai, gazdasági változásra vagy jogi változásra van szükség. Mi az, ami a leginkább hajtómotorja tud lenni ennek a változásnak? A három terület mellett, amit említettem, ott van például még a szociális változás és ennek a tempója. Hogyha szeretnénk a szociális ö, felelősségét a nőknek megnövelni, akkor kulturális, hagyományos különbségeket kell áthidalnunk. És ez egy olyan terület, ahol nagyon komoly kitartásra lesz szükségünk, hiszen ezeken a területeken nehéz gyors változtatást elérni. Ha gyorsak akarunk lenni, és hogyha valóban biztosítani akarjuk azt, hogy a változásra sor kerül, akkor a gazdasági útra is gondolunk el, de arra is, hogy az érintettek egyetértsenek a mi általunk kívánt változtatásokkal. Ha például a, azt elérjük, hogy a társaságok igazgató tanácsában több nő legyen, és több gazdasági és társadalmi vagy szociális felelősséget tehetünk az ő vállukra, akkor valószínű, hogy más területeken is gyorsabb eredményeket fogunk elérni, hiszen már ott lesznek a nők a döntéshozatali helyzetekben. Aztán, amikor az anyasági segélyről kérdeztek ezzel kapcsolatban, vagy anyasági szabadságról. Ahogy néhányan mondták, Ausztria ellenáll, de vannak nyelvi különbségek, megpróbálok majd az Európai Tanácsban lobbizni annak érdekében, hogy sikerüljön megoldást találni és megállapodásra jutni. Mindazonáltal sajnálatos módon nem vagyok nagyon optimista. Hogyha megnézem a mai helyzetet, akkor azt látom, hogy csak 8 ország van a 28-ból, amely ezeket a követelményeket nem tartja be. A 18 hetes anyasági szabadságra gondolok, amelynek során a teljes fizetését meg kell kapja az anya. Szeretnénk egy olyan irányelvet elköve- elfogadni, amely a tagállamoknak a kisebbségét is kötelezi arra, hogy hasonló intézkedéseket fogadjanak el. Nagyon komolyan kell elgondolkoznunk a főigazgatóságban a szakértőkkel arról, hogy van-e közvetlen kapcsolat az irányelv, illetve a növekvő munka a munkahelyek, növekvő munkalehetőségek között. Teljesen biztossal, aki a foglalkoztatásért felel, és akinek van saját szakértői csapata, együttműködünk, és egy olyan projektet kívánunk kidolgozni, ahol többet tudunk tenni annak érdekében, hogy egyre több lehetőség álljon a nők előtt a munkaerőpiacon. Mit is gondolok? Mit értek ez alatt? Hogy ha nem akar valaki otthon maradni, ha nem dolgozni szeretne, akkor kapjon érte fizetést. Sőt, ha valaki otthon szeretne maradni, és mondjuk gondoskodik más adófizetőkről, akkor azért, vagy gondoskodik a jövő európai állampolgárairól, akkor azért is kapjon ö, valamilyen támogatást, és ne érje hátrány akkor, amikor szeretne visszatérni a munkaerőpiacra, hanem a lehető leggyorsabban vissza tudjon térni akkor, amikor szeretne, és legyenek bizonyos könnyítések, vagy bizonyos előnyök, amik elősegítik a nők visszatérését a munkaerőpiacra, amikor szeretnének. Leültünk a vállalatvezetőkkel, ahogy említettem, egy kerekasztal megbeszélésre, és felvetettük azt, hogy mi lenne, hogyha két éves anyasági szabadságot kapnának a nők. Hiszen ez lehetőséget jelentene számos dologra. Nagyon sajnáltam, amikor például a gyermekeim megszületése után hamar vissza kellett térnem a munkába. Ezek a vállalkozások azonban azt mondták, hogy a nőknek dönteniük kell, vagy úgy döntenek, hogy gyorsan visszatérnek a munkahelyükre, akkor viszont a család olyan kedvező körülmények között kell, hogy éljen, hogy a gyermekellátást tudják biztosítani. Vagy tehát azok, akik hamarabb visszatérnek a munkahelyükre, kell, hogy alternatív megoldásokat találjanak a gyermekgondozásra. Ez persze a férfiak felelőssége is, hiszen őnekik is vállalniuk kell a gyermeknevelés bizonyos terhei. De azt hiszem már nagyon sokat beszéltem. Talán túlságosan is bőlére eresztettem. Mi is a fennmaradó néhány kérdés, amire még nem válaszoltam. Na már most, a tervezés. Hat hónap áll rendelkezésünkre, de ez alatt nem várunk feltétlenül ö, nagy áttöréseket, hogyha a az anyasági szabadsággal kapcsolatban nem sikerül a tanácsnak új végleges eredményt elfogadnia, akkor már is elkezdtem az előkészítését annak a szövegnek, amelynek az a segítségével tovább léphetünk a következő elnökség alatt. Ez egy hatástanulmány egyébként. Mi az, amiről még nem beszéltem? Az embercsempészet valóban ez egy nagyon súlyos probléma. De nem tartozik szorosan az én hatáskörömbe. Kétség kívül azonban jogszabályi tekintetben ez európai kompetencia. Az áldozatokra vonatkozó irányelv részben kitér erre a területre is. Ami pedig a magyarországi helyzettel kapcsolatos felszólalást illeti. Köszönöm, hogy tájékoztatott erről a helyzetről a képviselő azt, hogy meg fogjuk vizsgálni, hogy milyen a helyzet. Illetve bizonyos területeken akár az embercsempészet elleni küzdelem területén, akár más területeken új ötleteket fogunk keresni, hogy hogyan lehet fellépni ezek ellen a jelenségek ellen, hogyan tudunk kampányolni ellenük. Nagyon kemény munka előttünk, és nagyon alaposan nyomon kell követni az intézkedéseket. Szeretnénk áttekinteni azt, hogy mit tesznek a tagállamok konkrétan ellenőrizni kell azt is, hogy mi látható, hogy mi történik a médiában, hogy miről szól a média, de azért is tudnunk kell, hogy mi történik konkrétan a terepen. Elnök, köszönöm szépen. Bude plodná, a mi teda pristupíme k ďalšiemu bodu. Köszönöm szépen. Ha lehet, akkor én most a következő pontra térnék át, megköszönve a biztos asszonynak a jelenlétet, és két perc szünet után folytatjuk.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 sa dnešná, dnešný hearing uskutoční v dvoch panelových diskusiách. A tolmácsok most kapták meg. Tehát két panel diskuszió vitára kerül sor, és a tolmácsok megint elnézést kérnek, valami probléma adódott a technikában. And which language is not Spanish? Okay, should we wait for Spanish translators? Come on. Uh, now it's going. It's okay? It's okay. A ah, the system is not good. Okay, so poprosíme niekoho, kto to vie opraviť, nastaviť. It's, it's okay? Mhm. Uh, most, uh, most a tolmácsok remélik, hogy működik a tolmácsolás. Szeretnék tehát mindenkit szívből köszönteni a meghallgatáson. A téma a nőkkel és férfiakkal szembeni egyenlő bánásmód foglalkoztatás és munkaterületen panelvitával kezdjük. Szeretném tehát az első panel vendégeit bemutatni. Az első a férfiak és nők egyenlő bérezésének megvalósítása a gyakorlatban, és mindenek előtt Zaborszka asszonynak szeretném megadni a szót, hogy bevezesse a vitát. Köszönöm szépen én is, elnök asszony, kezdes kollégák! igen tisztelt vendégek, szakértők, kedves barátaim, nem meglepetés az, hogy még évekkel azt követően, hogy átültették és végrehajtották a 2006 per 45-ös irányelvet a tagállamokban, Az egyenlő bér jogszabályának a végrehajtása további kihívásokat jelent a tagállamokban. A fizetés különbség a férfiak és nők között nem tűnt el. Nem tűnt el az egyenlő bánásmódban sem a különbség, tehát egyenlőtlen a bánásmód. Ennek tükrében várom ezt a panelvitát, amelyet Bauer Edith asszonyjal volt EP képviselővel folytatunk. Bauer asszony hosszú időt és sok energiát fordított arra, hogy fellépjen a tisztességes és egyenlőtlen bánásmóddal szemben, amelyet a nőkkel munkahelyeken alkalmaznak, és amit a fizetés különbség is tükröz. Én magam is ott voltam, amikor Bauer jelentését a Bauer jelentést beterjesztették. A képviselőasszony Bauer asszony akkor egy olyan szöveget próbált megfogalmazni, amely tartalmas, és amely jövőre nézve is elfogadható. A szöveg végén ajánlások is szerepeltek. És igen, részletesek is, hiszen több területet is lefednek kezdve a különböző fogalmak és elképzelések értelmezésével, aztán a szankciók és a jogszabályi javítások, és hadd mondjam el azt is, hogy nagy örömömre szolgál, hogy most lehetőség van arra, hogy ezt a kérdést Eleonora Skyté-val együtt megbeszélkessük, az Európai Bizottság szakértője, az európai, az es, bocsánat, az egyenlő bánásmód jogszabályaival kapcsolatban tud tanácsot, szakértői tanácsot adni. Az egyenlő bánásmód keretében értenünk kell a jogi kereteket, a nehézségeket az alkalmazás során. Csak ezt követően tudjuk az akadályokat leküzdeni a tagállamokban. Nagyon fontosnak tartom éppen ezért, hogy a jelentésben ajánlások vannak amelyeket a bizottság is a bizottság készített, és értékelése is kiterjed. A szakértői párbeszédek rendkívül fordosak e kérdéskörben. Az intézmények, amelyek az egyenlő bányásmód felügyelétét végzik, a nem kormányzati szervek, a szociális partnerek, mind részét kell, hogy képezzék annak az átfogó erőfeszítésnek, amelyel a fennálló egyenlőtlenségeket küzdjük le. Mint tudjuk, a jogszabály csak az egyik oldala az érmének, a másik az kell, hogy legyen, hogy fel tudjuk mutatni, hogy különböző oka van az egyenlőtlenségnek. Olyan okai, amelyek túlhaladnak a jogi kereteken, vagy túlhaladnak azokon a területeken, amelyeket jogszabályokkal meg lehet szüntetni. A szöveg előkészítésekor nem tudtam még, hogy a biztos mit fog mondani, de ugye ő elmondta azt, hogy az egyenlőtlen bánásmód a férfiak és nők között nem mindig jogszabályok következménye, nagyon gyakran a mentalitás miatt van, a körülmények miatt. Ez egy másik ok számomra is egy újabb ok azért, hogy Mika Verlo asszony és Guillaume Cravero urak való együttműködést és beszélgetést is örömmel várjam. Végül pedig biztos mód nyílik arra, hogy kérdéseket követően a vitára is reflektáljanak. Szeretném megköszönni mindenkinek a meghallgatás előkészítésében résztvevőknek a munkáját. Tudom, hogy szorít az idő, úgyhogy kezdjük is el rögtön a munkát, a szakértők hozzászólását. Köszönöm szépen, át is adom a szót az első előadónak, volt eh, képviselőasszonynak, Bauer Editnek. Nie możemy tudom, hogy ezt a situácie že hovoríme tu tri jedným jazykom. Köszönöm szépen, örülök annak, hogy három hölgy ül itt, és <laughs> azon ráadásul ugyanazt a nyelvet beszélik. Én először is azzal kezdem, hogy megköszönöm a meghívást, mert valóban nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek és hogy láthatom a következő lépéseket, azt, hogy hogyan haladunk előre. Szeretnénk mindent megtenni annak érdekében, hogy a fejlődés következő szakaszára térjünk át, és ha lehet, akkor angolra váltok az előadásomat, úgyis angolul készítettem el. Ez tulajdonképpen a magja a, az áttekintésnek. Nézzük tehát dióhéjban a történelm, előtörténetet. A romai szerződés 1957-ből már szól az egyenlő munkáidra egyenlő bér elvével, és kimondja, hogy nőknek és férfiaknak azonos munkáért azonos bért kell kapni. A legfőbb oka, amint tudják, nem az egyenlő bánásmód volt, hanem azért, hogy azonos feltételeket te- teremtsenek a gazdasági verseny számára a cipőiparban. Természetesen minden ezt követő szerződés ezt az elvet megismételte. A Lisszaboni szerződés is, és én magam a 157-es cikkre szeretnék utalni. Ez foglalkozik az egyenlő bérrel. A hármas bekezdés azt hangsúlyozza, hogy az Európai Parlament el kell, hogy fogadjon olyan intézkedéseket, amelyeket az egyenlő munkáért egyenlő bér elvét alkalmazza. Szeretném hangsúlyozni ezt a jogszabályi részt, már csak egy oknál fogva is, azért, hogy egyértelműen vétegyem, határozottan kijelenthessem, hogy az Európai Parlament felelőssége nem kérdéses, elkerülhetetlen. Nem lehet saját felelősséget tagállami szinten, a vállalatok szintjén, vagy a szociális partnerek szintjén bárkinek átadni. Nem, az Európai Parlamentnek a jogszabály szerint világos felelőssége és feladata van. Mint önök is tudják, és ahogy Zaborszka asszony jelezte, számos jogszabály van e kérdéskörben. 40 éves jogszabályok is vannak, a a rikászt, a felülbírálat irányelv, az a 75-ös és más irányelveket, a bizonyítás terhe, egyenlő bánásmód, társadalombiztosítási helyzet és egyéb kérdésekre is kiterjeszti ezt a gondolatot. Másrészt viszont, mert ugye az egyik oldalon a jogszabályi rész, a másik oldalon pedig az úgynevezett de facto helyzet van. Nos, a másik oldalon szeretném ezeket a képeket bemutatni, ábrákat, amit az Eurostat nemek közötti különbségekre vonatkozó adataiból szedtem. Semmi új nincs abban, hogy egy új szakadék van a férfiak és nők között. A felsőfokú oktatásban itt mínusz 8% a különbség, és ez a, növekszik ez a különbség. A szakadék mélyül, és óriási problémát okoz most az úgynevezett házassági piacon. Úgy gondolom előbb-utóbb ezzel a fajta különbséggel is foglalkozni kell, mert nem egyszerű a helyzet. Nem egyszerű az, hogy sokkal több a fiúk között az iskolából kimaradók aránya, mint a lányok körében. Tehát az életnek ez a része is figyelmet érdemel. De térjünk vissza a nemek közötti szakadékhoz. A szakadék igencsak nagy a foglalkoztatási arányban. Most 12 százalék. Az előrejelzések szerint azonban ilyen fejlődéssel, tehát ha így fejlődünk, akkor 2020 előtt fogjuk elérni bocsánat, 2030-ra fogjuk elérni a 2020-as célokat. A fizetések bérek közötti különbséget próbáljuk megoldani. Látom, hogy ez egy olyan folyamat, amelyben van némi fejlődés. 2012-re vonatkozó előzetes adatok már vannak. 16,5% a bérkülönbség. De megint mint mondtam, ezek csak előzetes adatok. Görögország nincs benne, és néhány más ország sem, úgyhogy vélhetően sokkal magasabb az arány. a, a végzett havi órák különbsége. A a nők 33%-a részfoglalkoztatásban dolgozik, ez viszonylag magas arány, és e, erre vonatkozóan igen nagy a különbség. Természetesen nagy különbségek vannak a tagállamok között, nagy a szórás. A volt szocialista országokban a nők teljes munkaidőben dolgoztak, de vannak olyan országok, ahol más a gyakorlat, más a kultúra teljesen. Ezeket a táblázatokat átugrom, sőt ezt is. És nézzük meg akkor az összkeresetek különbségét. Nos, pontosan ez az, pontosan ez az, ami azt mutatja, hogy mennyire komoly a, a nemi alapon kialakult fizetéskülönbség. Ezek a számok ugyanis azt mutatják, hogy az aktív élet során a teljes fizetés különbség 37-es százalék. A nők tehát általában 37 százalékkal kevesebbet kapnak a teljes élettartam alatt elvégzett munkájukért, mint a férfiak. A különbség fő, főbb részét a nemi alapú különbség adja, 90 százalék. 19%-ot eh, az órabér, és 40%-ot a nemek közötti foglalkoztatási arány különbsége. Következtetés pedig nem lehet más, mint az, hogy a nyugdíj fizetés is, eh, nyugdíj eh, különbség is különb, nagy 39 százalék. A módosító irányelv persze nem hozta a várt változásokat. Önök előtt van most az a jelentés, amelyet február 2013. február 15-éig kellett volna elkészíteni, de sokkal bonyolultabb volt a helyzet. Éppen ezért annak tükrében, hogy nagyon régi a jogszabály, és nincs, nem biztosít elegendő hatékonyságot, nos ennek alapján meg kell próbáljuk a bizottságot ar- arra rávenni, hogy jogszabályi változásokat javasoljon. Ehhez készítettük elő azt a jelentést, amelyben kérjük a bizottságot, hogy pontosabb definíciókat adjon, egyfajta kötelezvényeket a tagállamok felé, kötelezzék a tagállamokat a fizetések átláthatóságára vonatkozóan. A bérek és fizetések, hogyha magán vagy titkos adatként kezelt adatok, akkor az az egyének számára és a szociális partnerek számára, mások számára is nagyon furcsa helyzeteket eredményezhetnek. Feloldhatatlanokat, hiszen nem tudjuk, hogy mit lehet kérni. Nos, ez a tárgyalásnál kimondottan rossz helyzet. Éppen ezért egyfajta auditot kérünk, jelentést, ami világosá teszi, hogy mi a bérszint, anélkül, hogy eh, hozzányúlnánk a személyes adatokhoz való joghoz. Azt látjuk, hogy hiányzik egy sor elem, a munkakörülmények értékelése, a munkaértékelése, munkakörök besorolása, ebben kérünk segítséget. És természetesen az esélyegyenlőségi testületek, szerveknek a hangja erős volt a vita során. Mégpedig a tekintetben, hogy jó a jogszabály, csak a jogolvoslat most az átalakítás gyenge, ugye a nőknek bírósághoz lehet csak fordulni. Tudjuk azonban azt is, hogy nagyon kevés ilyen eset van. A különböző tagállamokban ugyanis a gyakorlat más és más. Vannak olyan helyzetek, amikor ingyenes egy ilyen eljárás, máshogy rendkívül költséges a vádemelés. Azt látjuk, hogy az esélyegyenlőségi testületek ezekben a helyzetekben általában kevés lehetőséggel rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy büntetéseket szabassanak ki például az elvet megsértő vállalatoknál. A szociális párbeszéddel kapcsolatban pedig azt láttuk, hogy az egyenlő bér kérdése a preferenciák, preferencia sor végén szerepel csak. Kérjük azt, hogy vegyék be az egyenlő bér kérdését vagy gondolatát az állami szerződésekbe is. Azt látjuk, hogy igenis szükség van a gender mainstreamingre. Kérem, hogy ne feledkezenek meg Erről akkor majd, amikor új jogszabályokat tárgyalnak a különböző strukturális alapokra vonatkozóan, vegyék be ezt az elvet feltételként, hiszen enélkül nagyon nehéz lesz az elvet érvényesíteni. Látjuk, hogy a szankciók rendkívül gyengék. És ha azt képzeljük el, hogy azok a vállalatok, amelyek egyértelműen megszegik az egyenlő, bána, egyenlő bér elvét, azok ugyanúgy részt vehetnek, a, a, hozzáférhetnek az európai alapokhoz, pályázatokhoz, mint azok, amelyek nőknek és férfiaknak azonos bért biztosítanak. Úgy tűnik tehát, hogy ezeken a területen sok mindent önök, sokat tehetnek, önök is, és mi is. Szükség lenne ezen kívül arra, hogy végig gondoljuk, hogy a részfoglalkoztatásra vonatkozó irányelvet is meg kellene változtatni. Látjuk időközben azt, hogy a bizottság előterjesztette a biztos asszony által is említett irányelvet a nők vállalati igazgató tanácsokban való részvételéről. Várjuk, hogy a bizottság ezeket a változtatásokat meg fogja majd tenni. Kértük. Ajánlásokban is szerepelt már a tavaly március 8-a előtt kiadott ajánlásban. Mi is a tartalma az ajánlásoknak? én ugye üdvözlöm mindazt, amit eddig elvégeztek, de kérdés, legalábbis szerintem kérdés, hogyha nem működik a jogalkotás, akkor vajon egy, a jogszabály, akkor vajon egy ajánlás, ez alkalmazható? Úgy tűnik tehát, hogy igen, nagyon sok oka van ennek, és a jogszabályokkal nem lehet csodát elérni. De az önök kezében, ami van, az igenis a jogszabály. Nem lehet a gazdaság struktúráját megváltoztatni, nem lehet a horizontális szegregációt megváltoztatni, de amit igenis meg lehet tenni, az az, hogy megváltoztatják a jogszabályokat. Hiszen a, az alapvető változások nélkül még 82 évet kell várni arra, hogy megszűnjön a nemei alapú fizetéskülönbség. Érdemes ennyit várni. Szerintem a válasz az önök kezében van. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen. Abban bízunk valamennyien, hogy ez nem tart 82 évig, hogy az egyenlő szíteteljük ebben. A rendelkezésre álló idő betartása érdekében az Európai Bizottság képviselőt kérem meg, hogy igyekezzen 10 percben elmondani a véleményét, hogy legyen idő meg kérdésekre, illetőleg kiegészítésekre. Köszönöm szépen mindenek előtt szeretnék rámutatni arra, hogy az Európai Bizottság elkötelezett eh, az említett szakadék bezárásában már sok éve eh, harcolunk azért, hogy szűküljön ez az eltérés a férfiak és nők fizetések között. Az eh, számos nő nem megy ki a munkaerőpiacra az említett eltérés miatt az Európai Bizottság rendszeresen eh, felhívja a gazdaság figyelmét arra, hogy csökkentsék eh, a fizetési szakadékot, eh, és nyilvánvalóan vannak lehetőségek, mert ez egyébként ez a társadalom számára is jó, mert szakképzett embereket tud jobban bevonni a munkába, és a gazdaság szereplőinek is jobb hírnevet szerez. Egyébként számos oka van annak még, hogy ezt alkalmazzuk. Itt ezeket hasznosodalhatnánk, mint Dáborska asszony felhívta a figyelmet. Közösen kell erőfeszítéseket hoznunk a különböző érintettek szintjén és a tevékenység valamely szintjén. Hogyha megnézzük az új jogi keretet, akkor nagyon fontos, hogy megteremtsük a szakadék csökkentésnek lehetőségét itt természetesen szükség van a jogszabályok nemzeti szinten megfelelő, nem történő megfelelő átültetésére. Támogatjuk a tagállamokat és az érintetteket abban, hogy megfelelően végre tudják hajtani az európai szintű előírásokat. 2014-ben elfogadott egy jelentést az Európai Bizottság ezzel kapcsolatban. Itt a hatékonyságról van szó nemzeti szinten az Európai Parlament elvárásainak is eleget kívánunk tenni. Egyébként itt megszületett egy állás, egy, véle, egy állásfoglalás, ami ebbe az irányba mutat. Szeri, erősíteni szeretnénk az alkalmazás lehetőségét. A, já, a jelentés egyébként további dokumentumokat is tartalmaz, a tagállamok és az összes érintett fel kell, hogy lépjen a diszkrimináció ellen. Az első dokumentum igyekszik az Európai Parlament ajánlásének eleget tenni, és megfelelő szakmai besorolásokat alkalmaz. A harmadik pedig egy nemzeti politikot tartalmaz. A dokumentum egyébként tartalmaz egy leírását annak, hogy mit is értünk a fizetési szakadékban, és milyen nemzeti megnyilvánulásai vannak a szociális partnerek, a Nemzeti a nemzeti szinten érdekelt felek valamennyien közösen kell, hogy fellépjenek, és a diszkrimináció áldozatainak megfelelő segítséget kell nyújtanunk. A jelentés eredményei egyébként pedig a jövőre nézve rámutatnak, hogy a tagállamok számára kihívást jelent a megfelelő alkalmazása az irányelvnek. A, a, az egyenlő elbánásra vonatkozó előírások alkalmazása nemzeti szinten egy pro, nagyon problémás terület, ezt látjuk, és a kutatások eredménye alapján a, ez a szakadék, ez súlyos diszkriminációt jelent és igazából nemzeti szinten egyének igyekeznek ezzel szemben fellépni, de nem mindig találnak lehetőséget. Itt látni kell a transzparencia hiánya fontos oka ennek az eredménytelenségnek, de hozzájön ehhez a jogbizonytalanság is és a definíció hiánya is hozzájárul ahhoz, hogy illetőleg a, az értékelés hiánya is hozzájárul ehhez, illetve vannak eljárási akadályok is, amikor érvényre akarják juttatni az idevágó jogot. Itt további lépésekre van szükség. A hatékony végrehajtás ezen a területen természetesen az egyének szándékától is függ, hogy mennyire hajlandók a bíróságra menni a ügyeikkel. Ez egyébként a bíróságok hozzáállása sem megfelelő szintű a tagállamokban. Itt az egyéni áldozatok figyelembevételére van szükség minden, mind, valamennyi nem bevonásával kell fellépni a jelenség ellen. A diszkrimináció Egyébként különböző ágazatokban is megfelelően figyelembe vendő. Egyébként pedig egy jelentésről is beszélnünk kell, amely tartalmaz ajánlásokat, és az Európai Parlament ajánlásai mindenképpen a helyes irányba mutatnak. Így tudjuk a férfiak és nők közötti bérkülönbség kérdését kezelni megfelelő szerszámos ládát, tehát egy eszközrendszert is ki kell alakítani arra, hogy szembeszálljunk a bérszakadékkal. E, természetesen minden egyes, minden egyes esetben testre szabott megoldásokra van szükség, és megfelelő jogosultságokat, jogokat kell biztosítani az érintettek számára fizetéseknél, és a, természetesen a kollektív tárgyalások lehetősége a munkavilágában is nagy jelentőséget kap. Itt mindig figyelembe kell venni a mindenkori országos körülményeket is. Az év végéig szeretnénk kidevágó ajánlásokat kidolgozni, és szorosan figyelemmel kísérni a helyzet, és az új intézményeket megfelelően értékelni. Köszönöm szépen. Ďakujeme veľmi pekne, takže teraz Otváram priestor pre vaše otázky. Most pedig szeretném megnyitni a vitát a felvetett témáról. Morvai asszony, parancsoljon abban a szerencsés helyzetben vagyok hogy felvidéki magyar eh, kolléganőmet volt képviselőtársnőmet magyar eh, közös anyanyelvünkön is meg tudom szóltani és gy talán még gyümölcsözőbb eh, a, párbeszéd. gratulálok ehhez a nagyon fontos kutatáshoz nagyon várom hogy az egészet elolvashassam jogászként nagyon várom azt is hogy a brói gyakorlatot megismerhessem és a végkövetkeztetéssel lehet hogy akkor már nem fogok vitatkozni de most hagy mondjam hogy hogy nem egészen értem hogyha e, ennyi év után az egyenlő e, munkáért egyenlő bér elvét mint jogszabályt európai uniós e, normát nem lehetett átvinni a gyakorlatba akkor miből gondoljuk azt hogy ha egy új jogszabály születik akkor az majd valódi emberek valódi nők valódi egyenjogúságát fogja biztostani. nem lenne jobb akkor odahatni például szakértő asszony kiválónak tűnő tanulmánya segtségével hogy képezni nőbarát jogászokat akik hajlandóak ezeket az ügyeket bróság elé vinni hajlandóak nagy mondjuk médiafigyelem mellett egy egy konkrét akció keretében végigcsinálni ügyeket egészen odáig hogy adott esetben ugye az európai bróság elé is vinni és a meglévő jogszabály érvényre juttatásán fáradozni. olyan nagyon sok pénzt költ az európai unió mindenféle projektekre mindenféle női jogokkal összefüggő projektekre is hallottuk itt a hatalmas számokat a nem, gender institute projektjei kapcsán stb. ez például egy nagyon hasznos projektnek tűnne mi a, a, hogyan reagál szakértő asszony erre az elképzelésre hogy egy pár ilyen pilot ügyet vagy hát tesztügyet végig lehetne csinálni. egyébként a maga ez hogy egyenlő munkáért egyenlő bért ez egyébként is ugye egy kicsit illúziózórikus kifejezés mert eleve csak a férfiak és nők közötti egyenlő munkáért egyenlő bér elvéről szól de mi közép és kelet európában új tagállamokban élők tudjuk azt hogy nagyon súlyos diszkrimináció van ugyanazon munka vagy ugyanazon értékű munka akár ugyanazon cégen belüli megfizetése vonatkozásában akkor hogyha nyugat európai állampolgárról vagy pedig közép vagy kelet európairól van szó tehát ugyanaz a cég a nyugati telephelyén vagy a közép kelet európai telephelyén szélsőségesen különböző jövedelmet ad ugyanazért a munkáért ezen kívül ugye megkülönböztetés van például az őshonos nemzeti közösségekhez tartozók és a, a többség kisebbségi társadalom között ugyanazon államon belül tehát érdemes megnézni hogy a többszörösen létező diszkriminációk hogyan eh, hát, eh, egésztik ki egymást és adott esetben egy eh, többszörösen is diszkriminált nőnek milyen a helyzete és ezt a rossz helyzetet orvosolni a jogérvényestés minden lehetséges eszközével. köszönöm szépen! Ďakujem veľmi pekne. A ďalší do diskusie. Köszönöm szépen. Kérem még valaki szót, kívánna valaki kérdést feltenni. Amennyiben nem, akkor engedjék meg, hogy én is kérdezzek. Két kérdésem lenne. Először is. Mely gazdasági ágazatok azok, ahol a nők és férfiak fizetése közötti különbség a legjelentősebb? Mely ágazatokra kell külön odafigyelnünk tehát? Második kérdésem kapcsolódik Bauer asszony bizonyára tudni fogja, hogy miről beszélek. Szlovákiában volt egy óriási poszterkampány és egy tévés kampány, amelyben egy szomorú arcú kislány azt mondta, hogy ó, hát tudom, hogy amikor felnövök, majd kevesebbet fogok keresni. Ki tudjuk-e valahogy számolni? Fel tudjuk-e mérni, hogy egy ilyen kampánynak milyen volt a hatása? Tényleg javulhat-e a helyzet egy ilyen kampány következtében? Ez a konkrét kampány nagyon sok bírálatot kapott. Milyen mértékben járulnak hozzá az ilyen kampányok a helyzetjavításához és a közvélemény tájékoztatásához? Van-e bevált gyakorlat, vagy bármilyen olyan esemény, olyan dolog, amiről be tudnának számolni, hogy a hatásosságot tudták mérni. Záborszka asszony. Köszönöm szépen a számokat, amelyeket Bauer asszony ö, felsorolt. Említette azt is Bauer asszony, hogy az összesített különbség a fizetések között 37 százalék. Azt említette, hogy ebbe már a munkanélküliség és a munkaórák, a ledolgozott munkaórák száma is bele van kalkulálva. Az anyaság és az anyaság miatt otthon ö, maradás, az hogyan befolyásolja a javadalmazást? Nagyon jól tudjuk, hogy ez a különbség óriásivá növekszik, a férfiak és nők közötti különbség még nagyobbá válik, akkor, amikor visszatér egy anya a munkaerőpiacra. Tudná reagálni, Bauer asszony? Először ön kapja meg a szót. Kérdést is. Igaz, hogy több kérdés van, de hát mindegyikre nyilván nem, nem lehet a röv, idő rövidsége miatt válaszolni. Uh, nagy vitáink voltak akkor, amikor ez a jelentés született, a 2012-es jelentés, hogy valóban melyik út a jobb. Amit a bizottság mond, hogy jobb jog, jogérvényesítésre van szükség, és köztünk is voltak olyanok, hogy bizonyára Krisztina emlékszik Madame Lulindarra, aki azt mondta, hogy bíróságra kell menni, mert Luxemburgban milyen nagyszerű eredményeket értek el a bírósági eljárások során. Másrészt viszont fölmerül az a kérdés, hogy ha egy jogi norma nem effektív, negyven évig nem igazán fejti ki a hatását, akkor nem -e kéne a jogi normán változtatni. Nehéz nyilvánvalóan megválaszolni ezt a kérdést, én csak arra szeretnék rámutatni, hogy nagyon kevés a jogeset, nagyon kevés a jogeset, méghozzá én abban látom a, az okot, hogy addig, amíg Luxemburgban nem kerül semmibe, hogyha ö, bírósághoz fordul valaki azért, mert ö, föltételezett diszkrimináció miatt kevesebb ö, fizetést kap, Addig például nálunk Szlovákiában iszonyatos pénzeket kell fizetni, és a, a bíróság kimenetele még akkor sem, hogyha az emberjogi központ, tehát az Equality Body pozitív ajánlást ad, akkor se biztos, hogy a bírósági pert megnyerik. E, tehát én úgy gondolom, hogy a jogszabályon is van mit változtatni. azok a jogszabályok, ahol nincs semmilyen, semmilyen szankció, a, a, a Recast direktívben az a szankció, úgy fogalmaz szankció ügyben, hogy rábízza a tagállamokra. De még azt sem gondolja végig, hogy, hogy megakadályozza azt, hogy azok, akik nem tartják be ezt az alapvető elvet, hogy azoknak is éppen olyan hozzáférésük van az EU-s alapokhoz, mint azok, akik, akik ezt az elvet betartják. Tehát én úgy gondolom, hogy, hogy valószínű a megoldás az az is-is. Nyilvánvalóan szükség van egy jobb, érdekér, egy jobb ér, érvényesítésére a jognak, de ugyanúgy én azt is látom, én nem látom, nem látom a, a, a megoldást egy, egy legislatív változás nélkül, mert egy olyan törvény, amit, amit 40 évig semmibe vesznek, azt valószínűleg a következő 10-20 évben is semmibe fogják venni, és az ég egy a világán semmi nem fog változni és még az is, az is érdekes, nem, nem tudtam részletekre kitérni, de bizony a, a, azt mondják, hogy hát lassan csökkenik a különbség, de nem egyformán csökkenik. 2008 és 2012 közt 10 tagországban növekedett a különbség, és nem csökkent. Tehát én úgy gondolom, hogy, hogy igen, jobb jogérvényesítésre van szükség, de én azt is látom, hogy én arra a kérdésre, hogyha egy, egy törvény nem működik 40 évig, nem tudom azt válaszolni, hogy akkor ez maradjon így, és próbáljuk meg jobban érvényesíteni azt, ami, azt, ami nem hatékony. Valószínű a törvényen magán is változtatni kell, és ez az, amit a, a bizottságtól kértünk. Remélem, hogy előbb-utóbb a bizottság is napirendre tűzi ezt a kérdést. E, v ktorých sektoroch e, sú najviditeľnejšie. Treba povedať, že veľmi dlho, veľmi dlho e, som bola toho názoru. Az Európai Bizottsággal kapcsolatban. Hosszú idején keresztül azt gondoltam, hogy a tudomány, a kutatás azok a területek, ahol a legkisebb a különbség a nők és férfiak fizetése között. Aztán azonban találkoztam az ágazat képviselőivel, és azt mondták, hogy nincs igazam. A statisztikák azt mutatják, hogy a közszférában kisebb a különbség, a magánszférából, azon, magánszférában azonban óriási nagy a nők és férfiak fizetése közötti különbség. A kampányjal kapcsolatban. Azt szeretném mondani, hogy egy európai kampányról volt szó, Úgyhogy azt gondolom, hogy a bizottság képviselője tud majd erre a kérdésre válaszolni. Az anyasággal kapcsolatos kérdés. Igen, világos a kapcsolat, ahogy a Záborszka asszony is felvetette. Tehát világos a kapcsolat, és ezek a különbségek a fiatal emberek és a fiatal, jól képzett em- egyetemi diplomások között nem olyan láthatóak a munkaerőpiacon, de amikor egy az, nő visszatér az anyasági szabadságról, akkor rögtön nagyobbá válik a különbség. És ahogy haladunk előre az idővel, egyre nagyobbá válik a különbség. Tehát egyrészt azért, mert ha valaki idősebb és gyermeket is vállalt, akkor nagyobb valószínűséggel vállal el részmunkaidős állást is. Plusz a nők munkaerőpiaci helyzet egyre gyengébb, és többen maradnak otthon munkanélküliként, hogyha nem találnak megfelelő megoldást. Statisztikai mutatók is nagyon aláhúzzák azt, hogy a nők és férfiak fizetése közötti különbség drámaian megnő, amikor a nők az első gyermek után visszatérnek a munkaerőpiacra. Köszönöm szépen, mondja a másik panelista, egyetértek, hogy az új jogszabály az csak a megoldás egy része. Egy szélesebb körű változtatásra van szükség, hogy hatékonyan fellépjünk a fizetésbeli különbségek ellen. Ezért összpontosítunk arra, hogy a meglévő jogszabályokat jobban alkalmazzuk. Azt reméljük, hogy a nemrég elfogadott ajánlások segíteni fognak a fizetésbeli megkülönböztetés áldozatainak abban, hogy nemzetközi szinten is, vagy nemzeti szinten is fellépjenek ez ellen a megkülönböztetés ellen ami az egyenlő értékű munka koncepcióját illeti. Ezzel kapcsolatban az ajánlásainkban azt javasoljuk, hogy objektív kritériumok alapján kell ezt felmérni mint például képzésbeli, tréningbeli, szakmai elvárások, a kritériumokat bírósági joggyakorlat alapján kell kialakítani. Az elfogadott bizottsági ajánlások horizontális fellépést egy rugalmassággal szeretnének kombinálni, ami azért szükséges, mert nagyon komplex a bérkülönbség jelensége. Vannak eltérő helyzetek a tagállamokon belül is, és a tagállamok között is. Sajnos az európai kampányról én több információval nem tudok szolgálni. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm a panelisták válaszait. Talán nem sikerült eléggé kimerítően megtárgyalnunk ezt a témát, de sajnos csak egy óránk állt rendelkezésre tolmácsolással kapcsolatban, ezért most azt szeretném kérni, hogy a második panel résztvevői fáradjanak ide fel a pulpitusra. Ferlu asszonyt és Kravero urat szeretném kérni, hogy fáradjanak ide és foglaljanak helyet mellettünk. Prejdeme k druhému panelu, ktorý sa nazýva... Ktorý... Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Következik a második vita. Ennek a címe, hogyan lehet javítani az egyenlő esélyeket. Uh, oh, Köszönöm szépen a meghívást. Nagy örömmel osztok meg önökkel pár gondolatot arról, hogy ez egyenlő esélyeket hogyan lehet előmozdítani. Ahogy az előttem szólók közül is néhányan mondták, ideje, hogy valami most már változzon a fizetésbeli különbségek tekintetében, hiszen a haladás nagyon lassú, sőt, időnként visszafelé haladunk. A nemek közötti fizetésbeli különbség. Mi itt a tét? Emlékeznünk kell arra, hogy ez nem egy önmagában álló probléma, hanem egy olyan probléma, amely a nemek közötti egyenlőséget fenntartja általánosságban. Azért, mert közvetlen kifejeződése a gazdaságban a nemek közötti egyenlőségnek. Nagyon hosszú távú következményei vannak azonban más területeken is, és minden területen kihat a nemek közötti egyenlőségre. A gazdaságban való egyenlőtlenséget a más területen való egyenlőtlenség csak újra termeli. Meg kell törnünk tehát ezt az ördögi kört, és legalább a gazdaság területén megszüntetni az egyenlőtlenséget a másik területek, amik kapcsolódnak ehhez, az erőszak kérdése. Tudjuk, hogy a fizetés csak közötti különbség a családon belüli erőszakot, a szexuális zaklatást is erősíti, hiszen például a szexuális zaklatás miatt a férfiak által dominált területeken nem szívesen helyezkednek el a nők, és teljesen igazuk van sajnos. Ez mind azt mutatja, hogy amíg a nők és férfiak fizetése között ilyen nagy az különbség, addig a nemek közötti egyenlőtlenség és az erőszak fent fog maradni. Ez egy rendszer, amit nem tudunk megtörni, amíg a fizetésbeli különbség nem szűnik meg. Production. Ugyanaz a civil társadalommal, a tudástermeléssel és a belső kapcsolatokkal az emberek, akik itt döntenek, ugye ki neveli a gyereket, és a szlovák kampány is azt mondja, a gyerekeknek azt mondják, hogy a lánykorukban, hogy kevesebbet fognak keresni, és itt a szülőknek is van felelősségük. Itt megint csak arról van szó, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy a nemek közötti egyenlőtlenség rendszerének álljunk neki, és azt bontsuk le milyen jellegű problémáról is beszélünk itt valójában a gender pay gap esetében. Itt van egy kiváló jelentés, amit Bauer asszony fogott össze, és itt összefüggések, egy hatásáról beszélünk, nem egy-egy területről, struktúrákról beszélünk, hogy az emberek hogyan döntenek és mit tesznek. Ez egy komplex dolog, és számos kölcsönhatást kell figyelembe venni és gyakorlatilag nem csak a struktúrák határozzák meg az embereket teljes mértékben, és nem az emberek maguk döntenek teljesen abban kizárólag, hogy hogyan éljenek. Egy, mindennek megvan a maga következménye az életben. Éppen ezért, hogyha megnézzük a fizetési különbséget, itt nem túl produktív dolog arra gondolni, hogy igaz, hogy a férfiak a hibásak csak abban, hogy nem fizetnek eleget a nőknek. Itt más okai is vannak ennek. Természetesen nagyon fontos black box jellege is van ennek, fekete doboz jelleg van a dolognak. Sokan tudják, hogy létezik, hogy van ilyen, nagyon sok nő tisztában van azzal, hogy létezik ilyen, de hogy hogyan működik, hogy alakul ki, itt saját narratívákat kell kialakítani, saját sztorikat kell kialakítani, a nők kevésbé ambíciózusak, vagy nem jól tárgyalnak, nem ügyesen tárgyalnak, vagy másféle döntéseket hoznak. Ilyen eh, sztoriknak megvan a saját életük, történetük, megvan struktúrájuk, ami alapján létrejönnek, és ez a probléma része, és ezeket a sztorikat fel kell törnünk. Itt a szociális, a társadalomtudományokban részleges függőséget hoz létre. Itt arról van szó, hogy az emberek a cselekvései fenntartják azt, ami már rossz eddig is. Tehát tovább visszük a rossz hagyományokat. Mi a helyzet a megoldásokkal, hogyha a fizetés különbség struktúrákból és a cselekvőből tevedik össze, akkor mindkét területet meg kell változtatni. Van jó hír, az e- nincs olyan struktúra e- egész Európában, amely önmagában egyedül megújítani dolgot, dolgokat. Hogyha az emberek nem teszik meg, ami szükséges, akkor egyszerűen a struktúra nem lép túl, nem, nem önmagában marad meg. Éppen ezért meg kell tenni a lépéseket, meg kell nézni azokat az embereket, akik fontosak abban, hogy ezek a struktúrák fennmaradjanak, amelyeket most ismerünk a gender pay gap újratermelésében ezt meg kell nézni, ez mindig kontextus függője. Ez nem e, e, ugyanaz, mint Belgiumban vagy Hollandiában, dolgoztam Ausztriában, és minden egyes helyen más és más vetületei vannak ennek. Mi tudjuk, hogy milyen a fontos elemélyen ezeknek a struktúráknak, és sokat egyébként a Bauer jelentés már tartalmaz, e, a felvételi követelmények, minimum, mi, bérek, stb. Ez mind szerepel a bajjelentésben is, mert ennek jelentősége van a bérkülönbségben. Kik a legfontosabb szereplők, akik olyan pozíciókban vannak, amelyek ezt a különbséget megtehetik a struktúráknál, a szociális partnerek már elhangzottak, ők nagyon fontosak ebben az ügyben nem az összes szociális partner van tudatában annak, és nem támogatja feltétlenül, hogy a nemek közötti egyenlőség meglegyen. Itt még haladni kell, és számos szereplő van még, magán is, állami cégeknél is, szervezeteknél is, akik döntéseket hoznak, kialakítanak valamit, végrehajtják a dolgokat, milyen lesz a munkahelyi leírás, milyen követelményeket támasztunk, milyen bérbeli döntések születnek, ki tehet kivételeket egy-egy döntés alól, és hogyan alakul az előléptetési rendszer egy vállalaton belül. Ez egy olyan gyakorlat, amely óriási hatással van arra, hogy ki milyen pozícióba kerül, és milyen pénzügyi feltételekkel. Természetesen más szereplők is léteznek, akik döntenek, végrehajtanak, kialakítanak rendszereket, például az információs területen tájékoztatnak a bérekről. És 20 évvel ezelőtt az egyetemen megpróbáltam tudatosítani, hogy hol, hogy, hogy hogyan létezik ez a bérkülönbség. De nem voltam sikeres, nem tudtunk utána járni, hogy a prémiumok hol alakulnak, hogyan, alakulnak, hogyan jönnek létre, milyen bérstruktúrák vannak. Nem látjuk, hogy pontosan ezek hogy alakulnak ki, és mi alapján ítélik oda a, a pénzeket. Aztán um, hogyan tudunk változtatni? ezen a területen számos ok vannak. Hogyha sikeresen a társadalomban fel akarunk lépni, ezt a társadalomtudományból tudjuk, a politikából tudjuk, akkor szükség van arra, hogy nyomást gyakoroljunk, méghozzá a legfelsőbb szintről, mint az Európai Parlament. De el kell jutni a társadalom alsóbb rétegeibe is, akik eh, ugyanilyen értelemben dolgoznak. Ezért fontos, hogy a civil társadalom támogatását megkapjuk ne, és tényleg nem szabad papírtigréseket csinálni. Persze deklarációkat jó dolog elfogadni, politikai állásfoglalásokat, stb. De ez csak akkor működik, hogyha a társadalom ténylegesen ebbe az irányba tud változni. Ha ezt nem teszi meg, akkor nem fogunk tudni megoldást találni. Szankciókra is szükség van, akár pozitív szankciókra is, pénzre, stb. De negatív szankciókra is, mert ha ezt nem tesszük meg, nem történik semmi szankciók nélkül a fókuszálás szintén fontos. A bérszakadék nem egyenlően érinti a nőket. Itt vannak a bevándorló nők, a leszbikus nők, a transznők, őket sokkal jobban érinti ez a különbség, hiszen diszkriminációról van szó a munkaerőpiacon. Ez egy nagyon fontos pont. Örültem annak, hogy ezt az elemet megtaláltam a Bauer jelentésben is. Ehhez hasonlóan másrészt számos férfinek többet fizetnek, mint más férfiaknak. Ott is van egy különbség. Aztán egyensúlyt kell teremteni a gyorsaság és a fenntarthatóság között. Ez fontos dolog. Hogyha megnézzük a jogot, jogalkotást, amely befolyásolja az emberek bérét Európában, akkor azt látjuk, az Európai Unió azt mondaná az Európai Unió, hogy fizessen a nőknek 10%-kal többet, ez egy gyorsaságot jelentene a megszüntetésben, de ez nem lenne fenntartható. Éppen ezért szükség van egy egyensúlyra kettő között. Tehát megfelelő gyorsaságra is van szükség, de el kell jutni az alapok megváltoztatásáig, hogyha a gender mainstreaminget komolyan vesszük. És végül bizonyos fontos pontokat meg kéne próbálni megtalálni, hogy hogyan ez létre, ez a pay gap, ez a szakadék. Van egy svájci jelentés, amely azt vizsgálja, hogyan alakul ki ez korai szakaszban, és már az első munkahelyen 7%-os bérkülönbség van, és itt nem a nevelés kérdésen, egyszerűen azért, mert nők kevesebb pénzt kapnak 7%-kal már a kezdetek kezdetekor. Vagyis itt arra van szükség, új döntéseket kell hozni, és a, az egész rendszer fennmarad ebben a formában, ha nem nyúlunk kellő időben bele, és ez számos országra vonatkozik az egész Európai Unióban nem akarom megismételni, eh, amit a Bauer jelentés már elmondott, azt hiszem kiválóan hallottuk tőle ezt. El kell, hogy mondjam egyébként, hogy megnéztem a tervezetet, a jelentés tervezetet, amit Záborszka asszony csinál. Egy kicsit aggasztott az, hogy nem láttam a szankciókra való hivatkozást, és nem láttam a gender mainstreamre való hivatkozást Szeretném most megragadni az alkalmat, hogy ezt megkérdezem, hogy miért van ez így. Végül pedig szeretném megnézni, hogy adott esetben szokatlanul is gondolkodjunk a következő hozzászóló egy, a gazdasági életből jön, és itt vannak megfelelő testületek, akik az egyensúly egyenlőséggel kell, hogy foglalkozzanak, ez fontos dolog, de azt gondolom, hogy ennél messzebb kell menni, kreatívemnek kell lennünk, szokatlanul kell gondolkodnunk, hogyha tudjuk, hogy a szakadék, a bérszakadék nagy részét a diszkriminációval lehet csak megmagyarázni. Tudjuk ezt, ezt minden további nélkül vállalom, de amit nem, magyar, amit nem tudnak megmagyarázni sokan, az, az a diszkrimináció. Legyen ez 7% vagy, vagy bármi más, vagy mondjuk ami e, egy cégen belül jelentkezik. Legyen ez 7% vagy több százalék, ez diszkrimináció. Hogy valahogy milyen szankciót tudunk alkalmazni, aminek van egy e, pénzügyi vonatkozása, hogy a nőket jobban kizsákmányolják, akik számukra dolgoznak, és utána ezt a pénzt arra kéne költeni, hogy ezen a cégen belül javítsuk a helyzetet. Ne az országnak, ne az adóhivatalnak adjuk ezt a pénzt, hanem nagyon konkrétan egy nagyon konkrét bérkülönbséget próbáljunk kezelni vele. És ez világos megoldás lenne. Miért ne gondolkodnánk ilyen jellegű megoldásokban is. Aki, miért, ne, miért zsákmányolhatnak ki egy cégen belül egy típusú ö, munkavállalót jobban, mint másokat. Tudjuk, hogy kevés a nő a vezető pozíciókban, akik támogatnák a szociális igazságosságot a cégen belül. De tudom, vannak férfiak, akik ezzel törődnek. De végig kell gondolni, mit tudunk tenni. Itt egy néhány kísérleti ö, üzletet be kéne indítani ezen a területen. Megpróbálhatnám az egyetemen ezt megcsinálni, de eddig még senkinek se jutott eszébe. Várom a vitát örömmel. Köszönöm szépen. Most pedig átadom a szót Guillaume Crevérónak a Business Europe részéről. Uh, köszönöm, elnök asszony. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Nem fordul elő gyakran, hogy ilyen lehetőséget kapunk, és a FEM szakbizottság előtt beszélhetünk. Hálásak vagyunk ezért a lehetőségért most. És nagyon örülök, hogy látom, hogy a vitapanel nagyon jól alakul, és hogy a Business Europe a megoldás része lehet. Készítettem néhány írásos nyilatkozatot, és természetesen nagyon örülök, hogyha az általam elmondottakkal kapcsolatban kérdéseik is lesznek. Szeretném azt is elmondani, hogy remélem, hogy ez egy folyamat kezdete, ahol, amelyben a vállalatok is részt vesznek, egyre nagyobb mértékben. Nem van elő, hogy önökhöz szólhatunk, úgyhogy hadd kezdjem egy általános résszel a hozzászólásomat, és hadd mondjam el, hogy a vállalkozó szférát, a foglalkoztatás növelése a nők és férfiak azonban részvételére be kell vonni. Ez a legfontosabb különösen a demográfiai korosodás és az aktív korú lakosság csökkenése miatt. A gazdasági növekedésre, ha vissza akarunk térni, ami, akkor ahhoz mindenki számára lehetőséget kell teremteni. A nemek közötti különbség az elmúlt időszakban csökkent, bár van a válság előtti időszak, amikor a nők növekedése a munkaerőpiacon, részvétele a munkaerőpiacon növekedett, és a válságot követő időszak, amikor mások miatt csökkent ugyanez a különbség, azért, mert a férfiakat a, a munkahelyek elvesztése nagyobb mértékben sújtotta. Ma a nők rész, munkaerőpiaci részvételi aránya 63 százalék, a férfiakéval összevetve ugye az 75 százalék, tehát alacsony. Bár a nők foglalkoztatása még messze van az EU 2020-as célkitűzéseitől, mégis úgy gondoljuk, hogy a fejlődés pozitív. Több oka is van ennek. Az egyik, hogy több munkahelyet, eh, munkahely lehetőséget teremtünk nőknek több ágazatban egészségügy, szociális szolgáltatások, a másik pedig, hogy különböző módja van annak, hogy a munka és család összeegyeztethetővé váljon. Rugalmas szerződések, rugalmas munkaidő. A harmadikok pedig a munkaerőpiacon a felső oktatási vagy felső oktatási végzettséggel rendelkezők száma. A férfiak és nők részvétel a munkaerőpiacon azonban a mai napig fontos kérdés, és úgy kell erre tekinteni, hogy az egyenlő bánásmóddal lehet a helyzetet javítani. Ez közös felelősség a kormányzatok, szakszervezetek, egyének, vállalatok. Akkor, amikor a, arról beszélünk, hogy hogyan lehet különbözőképpen ezt a kérdést megoldani, akkor látjuk, mindannyian látjuk, hogy több megoldási lehetőség van. A mi üzenetünk az az, hogy meg kell nézni, másként kell a diszkriminációra néznünk. Véleményünk szerint a 2006-os irányelv végrehajtása helyes volt. Nem volt eljárásbeli probléma a tagállam, tagállamokban. A tagszervezeteink tevékenység jelentése szerint és minden EU tagállamban a legprominensebb munkáltató a tagunk, megfelelően, megfelelő intézkedésekkel igyekeztek az egyenlő bánásmódot és egyenlő esélyeket biztosítani, az azonos munkáért, azonos bér rendelkezést is. A Business Europe véleménye szerint a vitát most a több szankcióra, több kötelezettségre vonatkozó vitától el kell távolítani. Véleményünk szerint arra kell összpontosítani, ami különböző problémákkal van kapcsolatban az egyenlőség terén, és amelyeket a jogszabályokkal nem lehet megoldani. Nos, úgy gondolom, hogy ma ezekről betárgyaltunk. Véleményünk szerint több lépésre van szükség a nemek szegregációjának, vagy a munkaerőpiac szegmentációjának leküzdésére, hiszen ez egy olyan jelenség, amely a bérek közötti különbséggel szoros kapcsolatban van. Ez csak a munkaerőpiacunk tükre. A diszkrimináció aránya, hogyha a meglévő számokkal tekintjük, akkor megmagyarázható. Tehát világosabban kell látni e számok segítségével. A fizetések közti különbség létezik tehát a munkaerőpiacon, és eh, vannak olyan ágazatok, amelyeket valóban vagy férfi, vagy nő dominál, nők dominálnak. Mindannyian tudjuk, hogy ennek az az oka, hogy a férfi és női viselkedésmód egészen eltér az állás és munkavégzés során. Ezek azok a... Vannak rendszerek, amelyek bizonyos modelleket érvényesítenek, de vannak olyan megoldások is, amelyek előre visznek. Ezért fontos, hogy képzésre, oktatásra, útmutatásra helyezzük a hangsúlyt. Nagyon sok mindent lehet tenni, bár már sok mindent történt. Az egyik, hogy programokat dolgozunk ki, munkaköri profilokat, táj, jobb tájékoztatásra van szükség, pozitív energiákat kell felszabadítani. Szeretném azt is elmondani, hogy ami a panel címe és az előremutató út. Nos, jobban el kell ismerni a politika alkotóinak, a FAM szakbizottság politikusainak is azt, hogy a munkaerőpiacon különféle munkavégzési módszer van. Felelős, rugalmas és alkalmazható munkaerőpiaci intézkedésekre van szükség, amely a választás lehetőségét biztosítja. Semleges költséghaszon elemzésre van szükség, és arról, hogy milyen hatása van az új feminista intézkedéseknek a munkaerőpiacokra szükség van az EU intézmények támogatására, hogy segítsen a tagállamoknak a nemzeti kihívások azonosításában, és több akcióra van szükség, amelyeket minden egyes nemzeti kontextushoz igazíthatunk. Amire nincs szükség, és nagyon egyenesen szeretnénk fogalmazni. Nincs szükség további EU jogszabályokra. A különböző oka van a fizetés különbségnek, és csak egy kicsi része ott ö, vezethető vissza a diszkriminációra. A diszkriminációs eseteket hatékonyan tudják kezelni, EU és nemzeti szinten egyaránt, és a különböző tagállamokban természetesen. Az EU jogszabályok területen kiterjedtek már most, és szilárdak. Úgyhogy nincs szükség revízióra véleményünk szerint. Szeretném elmondani azt is, hogy nem lehet ezt a különbséget további szankciók bevezetésével csökkenteni. Sőt, mivel európai szinten ez egyre fontosabb kérdés, a munkaköri értékelés és besorolási rendszerek is szóba kerülnek. Természetesen nem meglepetés önök előtt az, hogy nem támogatjuk e területen az EU lépéseket. Tudjuk, hogy az ajánlásokat a bizottság tavaly adta ki, és az sem meglepő, hogy a hatások értékelése azt mutatta, hogy nincs ezeknek hatása, hiszen másút van a megoldás. Vannak azonban jó gyakorlatok, jó példák, a szociális partnerek lépnek és erősen támogatják a nemzeti gyakorlatokat, a mi szervezetünk is, amelyben részt vesznek a szociális partnerek. A esélyegyenlőség eszköztárát eh, dolgoztuk ki, eh, ez egy online eszköz, meg tudom adni az elérhetőségét. A nők részvétel a döntéshozatali eh, pozíciókban, és a, a gender kvótákról való tárgyalás nemzeti szinten elindult. Nos, ami hatékonyan megtörtént a vállalatok körében, az az volt, hogy nagyon erős a, a sokrésztűség a diverzitás programja. Szeretném befejezni azzal, hogy rámutatok a legfontosabb pontokra. Fontosnak tartjuk azt, hogy biztosítsuk, hogy a nők egyenlő esélyekkel rendelkeznek, hogy biztosítsuk, hogy karrierjüket végigjárják, és ugyanolyan lehet választásokat választások álljanak rendelkezésükre, mint a férjüknek, a férfiaknak, bocsánat. A család és munka kiegyensúlyozottságát különböző rendelkezésre álló egyeztetési eszközökkel, mint munka, rugalmas munkaidő kell biztosítani. A Business Europe támogatja a szülők között a, a ház és háztartás körüli feladatok, lakás és család körüli feladatok megosztását és a szülői szabadságot. A szociális párbeszéd minden szinten, ez az egyik legfontosabb dolog, így lehet megoldani a különböző problémákat, ahogy önök is említették, a képviselet, a szociális partnerek kulcsfontosságú szerepet játszanak e kérdés megoldásában és a munkaerőpiaci kihívások leküzdésében. Az EU politika véleményünk szerint kreatív kell, hogy legyen, és nyitottabb a puha intézkedésekre, hogy ezzel a nemzeti szinten lehessen a különböző fizetéseket fenntartható módon kezelni közösen az érintettekkel. Köszönöm a figyelmet. Nagyon köszönöm mindkét előadónknak a rendkívül érdekes hozzájárulásukat a vitákhoz. Most megnyitom a szót azok előtt, akik szeretnének kérdéseket feltenni. Morvai asszony ismét szót kért. Ki szeretne még hozzászólni? Egy hadd írjam le. Tavarban vagyok, és a következő okból ránézek az órára, 6 óra 1 perc van, gyakorlatilag egész nap, vagy a nap nagy részében munkavállalói kiszolgáltatottságról munkavállalói jogokról beszélünk. szeretném felhvni az illetékesek figyelmét arra hogy a mi munkatársaink is akik itt a munkánkat segtik egész nap szintén munkavállalók közülük nagyon sokan nők akik családi kötelezettségekkel rendelkeznek hat óráig van kirva ez az ülés vitával együtt tehát azok a tolmácsok azok a műszaki segtők azok a e, teremsegtők e, e, akik itt vannak velünk arra készülnek hogy six órakor vége a munkájuknak és adott esetben mehetnek az óvodába a gyerekért vagy mehetnek az idős hozzátartozóhoz a kórházba és a többi tehát azokat az elvárásokat amiket más munkaadókkal szemben érvényestünk alappal és jogosan és amiért harcolunk azt próbáljuk mi is itt az európai parlamentben betartani de ha már eddig nem tartottuk akkor mégiscsak hadd tegyek fel még egy kérdést és ez pedig a következő az első szakértőnk ebben a panelben arra hivatkozott hogy ugye súlyos diszkriminációk tapasztalhatók a jövedelemben nemcsak nők és férfiak között hanem a nők különböző kategóriái között és többek között mondta hogy leszbikus illetőleg transzszexuális nők kevesebb fizetést kapnak mint mint a nem e szexuális kisebbségekhez tartozók. ez ugye nagyon sajnálatos hogyha gy van mert miről is van szó arról hogy a munkáltató és ez a ez az egyenlő munkáért egyenlő bért elvnek a lényege hogy a munkáltató a e, bér illetőleg a jövedelem meghatározásakor nem vehet figyelembe olyan szempontot amely nem releváns nem jelentős a munka teljestmény szempontjából és például az hogy valaki mondjuk egy szexuális kisebbséghez tartozik ez nem jelentős abból a szempontból hogy milyen munkát produkál ha az van egy, egy leszbikus vagy egy transzszexuális nő aki lényegesen kevesebb eh, eh, bért kap ugyanattól a munkáltatóért ugyanarra a eh, munkára akkor ugye ma európában jogvédők közössége fog kiállni mellette és segti a jogérvényesülésben mert mindenki azt fogja mondani hogy ez igazságtalan és elfogadhatatlan. ha viszont mondjuk egy határ ugye van a, a belső piac régi kifejezéssel közös piac úgymond az egységes európa ennek az egységes európának mondjuk az osztrák magyar határának az egyik oldalán dolgozik egy ápolónő és tőle thirty kilométerre e, ausztriában egy másik ápolónő akkor alsó hangon is körülbelül ötszörös különbség lesz a fizetésükben és hogyha erre valaki azt mondja hogy ez égbekiáltó igazságtalanság és diszkrimináció akkor mi lesz a válasz? az hogy kérem szépen ezek a piac törvényszerűségei. tehát nem egy igazságossági szemlélet érvényesül és nem egy ugyanolyan felhördülés hogy, hogy ugyanazon munka ugyanolyan képzettségű emberek ugyanolyan teljestmény esetén hogyan kerülhet ötször kevesebb értékű hát jövedelmezésre hanem valamiféle gazdasági magyarázattal állnak elő. meddig tűrhetjük ezt és önöknek mi a véleménye arról hogy ez hogy egyeztethető össze az igazságossággal és a diszkriminációmentességgel? köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a kérdést, most pedig Björk asszony kap szót. Köszönöm szépen. Mind a kettejüknek köszönetet mondok. Igazából nem is tudom, hogy a Business Europe képviselőnek most mit mondjak, de majd visszatérek erre. Miki Verló asszonynak azonban szeretném megköszönni az adását. Én még egyszer is azt kérdezném tőle, hogy vannak-e tudományos mutatók arra, hogy a jogok individualizációja a nők és férfiak fizetése közötti különbségre volt-e kihatással. A másik dolog, amiről szeretnék kicsit többet hallani, hogy a kapcsolatok hogyan hatnak a nők és férfiak fizetési közötti egyenlőtlenségre, és még egy, a pozitív és negatív szankciókat is gondoljuk végig. A pozitív szankciók tekintetében az európai strukturális alapokat hogyan használjuk erre, talán ezt érdemes lenne végig gondolni, illetve amikor együtt dolgozunk tunk Záborszkászonyjal a jelentése kapcsán, világosaknak kellett lennünk nagyon, amikor végig gondoltuk, hogy mely ö, szereplők felé fordulunk az ajánlásaink A szakszervezetek, a szociális partnerek, bizottság, tehát legyünk intelligensek, és gondoljuk végig, hogy kit kérünk mire. Ezek voltak a kérdéseim önök felé. Mike Vedló asszony felé a Business Europe. Hát nem is tudom, ke, hol kezdjem. Azt hiszem, hogy nem értünk egyet. Én egy svéd pártból, baloldali pártból jövök. Lehet, hogy ezért világos az, hogy számomra ezen a szinten nemrég meghallgattam a TEN előadások közül egyet, ami a profit csinálásról szólt, és arról, hogy az jó vagy rossz. De nem bízhatunk önökben, hogy önök hozzák tető alá nők és férfiak egyenlőségét Európában. És ez engem elszomorít, mert azt gondolom, hogy a munkakörülmények romlanak Európában. Azt látjuk, hogy a szakszervezetek egyre gyengébbek Európában, és spanyol kollégám szerintem ezt tanúsíthatja. A fizetésbeli különbségek nőnek, és önök azt mondják, hogy nincs szükség semmire. Mert legalábbis nem hallottam öntől még azt, se, hogy akár puha jogszabályokat, vagy bármilyen fellépést szeretne látni, hallani tőlünk politikai döntéshozoktól. Bauer asszony azt mondta, hogy a politikai döntéshozóknak nagyon komoly felelőssége van, hiszen a szereplők maguk mindig azt fogják mondani, hogy hát nem akarjuk, hogy legyen diszkrimináció, nem akarjuk azt se, hogy legyen a nők és férfiak közötti különbség, de nem akarjuk azt, hogy sem bármilyen módon a mi öm, játszóterünket, kor, játékterünket korlátozzák. De hát kell, hogy legyenek szabályok, amelyeknek majd mindenki megfelel, önök is megfelelnek. Úgyhogy én ezt az utat tudom támogatni, és tudom, hogy nagyon sok vállalkozás egyébként ezt elfogadja. Öntől azt szeretném hallani, hogyha szoft jogszabályokat akar, akkor konkrétan mit ért ez alatt? Hogy legalább legyen valami kiinduló pontunk a vitára. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen a kérdést. Itt mellettem Záborszka asszony mégsem kért szót, de Valéria asszony, igen, parancsoljon. Köszönöm szépen, jó estét kívánok mindenkinek. Kávero úrnak szeretnék mondani valamit. Nem tudom, hogy most meglepődjek, vagy ne is lepődjek már meg. Ez az a két érzés, amely között hánykolódtam, amikor hallgattam a prezentációját. Az Európai Parlamentnek az a feladata, hogy szabályozzon a például az, egy, az egyenlőtlen fizetések esetén is. Ami engem illet, az én gondolataim nem egyeznek az önökével, az önével. Hogyha a fizetésekben különbségek vannak, és hogyha egy nő pontosan ugyanazt a munkát végzi, mint egy férfi, de közben jelentősen kevesebbet keres, az azt jelenti, hogy az ő társadalombiztosítása is kevesebb lesz, és az ő nyugdíja is kevesebb lesz majd a jövőben, tehát csak a nők között növekedik a szegénység. De az üzleti világban úgy tűntik, hogy önök ezt nem akarják megváltoztatni különösebben. És még egy gondolat. Ön az azonnali profitot hajszolja. A statisztikák is ezt mutatják, hogy amikor egyenlőtlen esélyekről és a fizetésbeli különbségekről beszélünk, az nem növeli a GDP-t, még az vezet GDP-ét se. Tehát, hogyha önök kevesebb profitot akarnának azonnal bezsebelni, és ezt a megközelítést alkalmaznák, akkor a társadalom számára az kedvezőbb lenne. Köszönöm szépen mindannyiuknak, mondja az elnök azt, hogy most pedig a panelistáknak adnám meg a szót. 20 percünk maradt, úgyhogy kérem, legyenek rövidek mikrofon nincs bekapcsolva. Jó, megpróbálok rövid lenni. Morvai asszony kérdésére reagálnék először. Örülök, hogy elmondta ezt. Örülök, hogy azt mondta, hogy komoly probléma a leszbikus és transznemű nők öm, elleni diszkrimináció. Legalábbis ezt hallottam ki a tolmácsolásból. Ez az a probléma, azt hiszem, amiről a legtöbb ember nem is tud. Ezért tartottam fontosnak megemlíteni. Ráadásul nagyon sok ember nem ismer elég leszbikust a saját környezetében, tehát egy, egyszerűen, egyszerűen nem tud róluk, nem tudja azt, hogy őket is érinti a fizetésbeli diszkrimináció problémája. Ugyanakkor a leszbikus nők partnerei is nők, persze, tehát ők sem kapnak mondjuk a partnerük után ö, nyugdíjat, nem kapnak özvegyi nyugdíjat, mert a jogszabályok ezt nem teszik lehetővé, nem lehetnek, nem kapnak szülői szabadságot, úgy, mint mondjuk férfi partnertársaik, és más olyan jogoktól is elesnek, ami így férfinő kapcsolatban megilleti a partnert. Oda kell figyelni tehát arra, hogy nem csak a konkrét fizetés, hanem az egész pénzügyi rendszer, a társadalombiztosítás, a nyugdíjrendszer, ez mind hozzájárul a fizetés, illetve a javadalmazásbeli különbségek elmélyüléséhez. Persze más kategóriák esetében is hasonló a helyzet. Hogyha mondjuk azokra gondolunk, akik otthon gondoskodnak, otthon ápolnak betegeket, vagy a munkaerőpiac bizonyos szegmenseiben dolgoznak vagy bizonyos országokban dolgoznak, olyan országokban, ahol jogszabályi öm, kivételek vonatkoznak rájuk. Tehát ezek mind hozzájárulnak a különbségek, az egyenlőtlenségek elmélyülítéséhez. És most a svéd felszólalóhoz fordulnék. Éppen ezért gondolom azt, hogy a minimálbér az egyik olyan elem, amin keresztül tudunk ö, javítani a fizetésbeli különbségeken hiszen hogyha valakinél lehet, valaki kereshet a minimálbérnél is kevesebbet, akkor az tovább rontja azoknak a helyzetét, akik már eleve a legrosszabb helyzetben vannak. És egyetértek azzal, hogy a jelenlegi helyzetben a nők helyzete a munkaerőpiacon nem javul. Bauer asszony is azt mondta, hogy rá, remélték azt, hogy a kutatás fejlesztés területén nagy, vagy sokkal kisebb a fizetésbeli különbség, de amikor a statisztikákat megnézték, akkor azt találták, hogy hát mégsem. Azt is szeretném, ha tudnák, hogy még a kutatásfejlesztés területén is az egyetemek most már 40, tehát 4 0, 40 százalékban úgy alkalmaznak embereket, hogy egy évre, másfél évre, fél évre kötnek velük szerződést, tehát ez teljesen mértékben bizonytalan munka. És így nem tudnak tervezni, és a kollektív uh, ö, szerződések pedig nem védik meg az embereket. Nagyon rövid távra kapnak biztonságot, és szerintem nagyon nehéz és nagyon ritka azon esetek száma, amikor állandó szerződésbe fordulnak át ezek a rövid szerződések. Van-e tudományos biztosi bizonyíték arra, hogy a jogok összefüggenek, igazából nem értettem, hogy pontosan a képviselő azt, hogy mit értett ez alatt, de ha megnézzük azt, hogy mondjuk az apáknak megerősítenénk a jogát arra, hogy ők is szülői szabadságot vehessenek ki, akkor a karrier megtörése kevésbé lenne probléma a nők számára, és talán hosszú távon kiegyenlítődne a férfiak és nők fizetése közötti különbség is. De szerintem nagyon sok időre van szükség, hogy az ilyen megengedő jellegű jogszabályok bármilyen hatást elérjenek. Pozitív szankciók, igen, persze. Azért nem említettem, mert csak 10 percet kaptam, de még példákat is tudnék mondani róla. A strukturális alapok Például, hogy a fizetések egyenlősége az előfeltétel legyen ahhoz, hogy benyújthassák a kérelmeiket az Európai Unió felé a struktúrális alapokhoz. Miért is ne? Hát mennyire jó lenne, hogyha az Európai Unió a egyenlő fizetséget biztosító vállalatoknak nyújtana csak támogatást, csak ezekkel működne együtt. Mennyire jó lenne? Ennyi, azt hiszem. Necháme asi odpovedať na tie predchádzajúce otázky a keď zvýši čas, tak ešte pot... Akkor még lehetőséget adok arra, hogy a feltett kérdésekre válaszoljanak, és hogyha van mi marad még időnk, talán egy második kör eh, kérdésre is lehetőség nyílhatna. De Business europe adom meg a szót. Köszönöm szépen. Nem is tudom, hogy mivel kezdjem. A hozzászólásaikból úgy érzem, hogy több dolgot összekevernek, és talán egy picit többet is kellene mondjam, mondjak, mint amit a hozzászólásomban el tudtam mondani. Ugye az a véleményük, hogy minden munkavállaló sérülékeny, minden kölcsönszerződés nem önkéntes. Azt mondták, hogy a diszkrimináció a széles körű, és a nemi alapú fizetés különbség az diszkrimináció. Pedig ennek van egy teljesen világos definíciója. Készpénznek veszik azt, hogy könnyű mérni az azonos munkáért azonos bért, pedig nem. Véleményünk szerint szinte lehetetlen ezt mérni. És pontosan ugyanez a feladat, ugyanazt a feladatot végezni, eh, pláne hiszen a teljesítményt is figyelembe kell venni. A munkaerőpiacot is megfelelően ismerni kell ehhez. Mi tehát azt próbáljuk mondani, hogy a jogszabály nem megfelelő módon támogatja a különböző viselkedés módokat, amely ellene hat a minőségnek, és ez ellene hat a férfi és nő közti egyenlőségnek, erősíti a diszkriminációt, és ez természetesen elfogadhatatlan. De itt, és a, azt hiszem a következő jelentésben is már a definíciók világosabbak lesznek. Túl sok olvastuk már, hogy különböző dolgokat összekever, össze vannak keverve, és szerintem ezért stagnál a helyzet. Hiszen valóban összezavarja az embereket ez a jelentés. Természetesen a szakpolitikusok felelőssége, a politika irányítóinak, alakítónéinak a felelőssége nagy. Mi csak egy szereplő vagyunk, egy érintett, és szívesen veszünk részt a munkában, hogyha megtehetjük. A puha intézkedések, ahogy mondtuk, most azért lennének jók, mert most megfelelő jogi keret van. Ez a megoldás. Hiszen ezzel sikerülne a végrehajtás, a meglévő jogszabályok végrehajtása és a gyakorlat közti különbséget megszüntetni. Véleményünk szerint tehát más a gyakorlat, mint a jogszabály, és a puha intézkedések vállalati szinten ezt segítenék. A nemek szegregációját, különválasztását megszüntetni. A strukturális alapokból lehet természetesen, és mindig is megnéztem azokat az adatokat, hogy mennyi, milyen összeget költenek az Európai Szociális Alapból erre. Örülnék, hogyha ilyen adatokat kapnék, mert nem hiszem, hogy ez hozzáférhető. Szeretném hangsúlyozni ezen kívül azt is, hogy mi csak egy szereplő vagyunk. Szere- felelősnek érezzük magunkat az iránt, amit teszünk, de e fórumon is elmondom, hogy többet kellene beszéljünk. Tényekre és számokra építve a vitánkat, és nagy örömmel térnék vissza önökhöz, hogy jó és nyílt vitát folytassunk. Köszönöm. Vidím, že odpovede našich ctených... Ahogy látom, a válaszok, a vendégeink válasza további kérdéseket vetnek fel, de mivel a tolmácsoknak valóban be kell felel, fejezni műszakjukat, munkájukat. Azt kérem mindenkitől, hogy az ülést követően személyesen használják ki a lehetőséget arra, hogy beszéljenek, adott esetben vitatkozzanak. Már tényleg csak néhány vita van, pedig sokkal tovább tudnánk eh, még beszélni. Szeretném a zárszónak a lehetőség, eh, zárszóhoz a lehetőséget Záborszka asszonynak megadni. <clears throat> Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy ez a másfél óra vagy a hosszabb idő is volt, amit a vitának szántunk, nem volt elég. Biztos, hogy folytat, tudnánk még folytatni, hiszen vannak még nyitott kérdések, megválaszolatlan problémák. Összefoglalásként csak néhány gondolatot szeretnék megismételni, amit feljegyeztem. Bauer asszony és mások is elmondta, hogy a parlament fontos szerepet kell, hogy játszon a helyzet megoldásában. Felelősek vagyunk, szakbizottságunk is, a tagok, mindannyian vállalnunk kell azt a felelősséget, ami a zárójelentés megírásában rejlik. A Bauer asszony által bemutatott statisztikákat külön köszönöm, hiszen ez is azt mutatja, hogy annak ellenére, hogy már nem képviselő a parlamentben, mégis tovább folytatja a munkát. A számokat természetesen nem említem meg, nem ismétlem meg, de azért a nyugdíjkülönbséget elmondom, 39%-ot különbséget mondott, tehát a nőket büntetik, büntetik egész életük során, büntetik őket akkor, amikor az aktív korban vannak, mert kevesebbet keresnek, és továbbra is büntetik őket, akkor, amikor megöregszenek, mert alacsonyabb lesz a nyugdíjuk, mint a férfiak nyugdíja. Vagy a családot nem, családdal nem rendelkező nőké például. van egy megjegyzésem, eh, amit, van egy megjegyzés is még, amit felírtam, ami a jogalkotásra vonatkozik, a bevált gyakorlatok cseréjére. Tudjuk, hogy a, a bérkülönbség átlaga 15%-os, de van ugye olyan takállam, ahogy az átlagból eh, adódik, ahol 5, van olyan, ahol 25% ez a különbség. Nos, ezen dolgozni kell, meg kell próbálni csökkenteni ezt a különbséget. Ehhez kell a tapasztalatcsere, a bevált gyakorlatok cseréje. A professzor úr említette, hogy nyomást kell gyakorolni minden irányból, lentről, fentről, szakszervezeteknek. Nyomást kell gyakorolni mindkét irányban, csak így tudunk változást elérni. Talán kíváncsiak, hogy miért nem vettem be a szankciókat az első tervezetembe. Nos, a szankciókról ugye többször beszéltünk ma, Bauer asszony is említette a szankciókat, úgyhogy a jelentésre beveszem a szankciókat én is. De ez egy nagyon érzékeny terület. Krevera úr is jelezte. Jó egyensúlyt kell találni mert nem az a cél, hogy szigorú szankciók legyenek a dokumentumban, és aztán senki sem tartsa be. Nem. A nyomásgyakorlás két irányba, ez a megoldás. Tehát kellenek szankciók néhány. Ami pedig a, a nemek közötti egyenlőséget illeti, ezzel kapcsolatban hadd mondjam el, hogy tulajdonképpen az egész jelentés erről szól, férfiak és nők egyenlőségéről. Gondolkoztam azon, hogy legyen egy külön fejezet a nemek közti egyenlőségről, vagy pedig az egész jelentést tekintsük ilyennek. De szerintem nagyobb hatást érünk el a jelentéssel akkor, hogyha esélyegyenlőségi jelentőségnek tekintjük, mint hogyha csak egy fejezet szól erről. De erről beszélhetünk még. Nos, ez volt, ami motivált abban, hogy ne külön fejezetben tárgyaljam a férfi és nő e- közti egyenlőséget. Említették azt is, hogy az érintett csoportok között vannak az otthonellátást biztosítók is. Nos, a generációk közti szolidaritás kérdése nyilvánvalóan felmerül itt. Hiszen vannak olyanok, akik gyermekekkel és az idősekkel egyaránt foglalkoznak. Ez azt jelenti, hogy a társadalom nem értékeli a generációk közti szolidaritást. Ezért olyan alacsony a nyugdíj. Ezért van, hogy anyák, lányok nem kapnak elismerést a, azok, akkor, amikor másokat gondol, gondoznak. Legalábbis a nyugdíj kiszámításánál ez nem érezhető. Nagyon fontosnak tartom a jelentésben, hogy a fogalmakat világosan definiáljuk. Ha jó eredményt akarunk, akkor nem használhatunk homályos kifejezéseket, olyanokat, amelyek különbözőképpen lehetnek eh, kerülni.